Bonjour à tous, merci de, de prendre place. Kérem szépen, hogy mindenki foglaljon helyet, jó napot kívánok! 9 óra 5 perc van, ö, idejében kell kezdeni, az a jó ülés, amely időben kezdődik, mindig ezt mondom. Eh bien voilà. Monsieur S'il vous plaît, je... Kérem szépen, hogy foglaljanak helyet, elkezdjük a munkát. Mais oui, mais le directeur général... A főigazgató is kellene, de hát 9 óra 5 elmúlt, hogyha nem időben fejezzük be az ülést, akkor panasz lesz. Ne legyen 9 óra 10, tartsuk tiszteletben azokat, akik időben jöttek. Nagy örömmel fogadjuk a szakbizottságban Fotiádis urat, ha nem is érkezett meg, ő a DEFCO főigazgatóság vezetője, az Európai Bizottság Fejlesztési Főigazgatóságának és a Támogatási és Együttműködési Főigazgatóságnak az összevonásából jött össze. 2010. júliusában nevezték ki. Eddig halászattal foglalkozott, illetve külkapcsolatokkal az a fő ok, amiért egy évet kellett válni a kinevezése után, míg találkozhatunk vele, az, hogy ez alatt az időszak alatt fontos változások történtek az Európai Bizottság szerkezetében. Az EKS létrejöttével a DEV és ETCO egy része átkerült a DEVCO-ba új főigazgatóság jött létre, a DEFCO, amelyet át kellett alakítani és átszervezni alapvetően. El tudom képzelni, hogy valójában ez Fotiadis úrnak az idejét lefoglalta, ugye? Fotiadis úr, ja, nincsen itt, akkor majd meg fog érkezni, majd akkor megkapja a szót. Eh, kis helyesbítés. A szavazólistán a nyolcadik bekezdéssel kapcsolatban van egy sor. 67-es okafogyott, hogyha a 66-ost elfogadják. Elismételjem? helyesbítés, 8-as bekezdés, 67-es módosító okafogyott, hogyha a 66-ost elfogadják, és nem a 65-öst. Donc, euh, nous allons passer la parole. Nos, akkor uh, hagyom, hogy Fotiadir Fotelis úr, úr egy kis vizet igyék, és utána átadom neki a szót, önné a szót. Köszönöm szépen, anyám, köszönöm szépen, hogy meghívott. Nagy örömmel jöttem el önök közé. Egy kis idő kellett a kinevezésem óta, azaz egy év telt el, sok minden megváltozott, szeretnék erről beszélni Begyőr kollégám itt ül mellettem, ő segített az új szervezetet felépíteni. Be fogom mutatni vele együtt ezt a szervezetet. A probléma az, hogy nem hoztam el a szemüvegemet, kölcsön adjam a sajátomat, kérdezi az elnök asszony. Kérlek, hogy akkor te mutasd be a szervezeti felépítést, mert nem látom jól a betűket, elnézést kérek. Nos, az új szervezet 1400 személyt jelent, a delegációkban 300 személyt. Ezt nehéz áttekinteni. 50 egységről van szó, ezért körbeadom a szervezeti felépítés tartalmazó papírt, hiszen a dián valószínűleg nem jól látható a szereti egységeknek a címe. Nos, akkor lássuk a szereti felépítést, és utána visszatérünk kérdésekre. Miért így oldottuk meg, hogyan oldottuk meg, mik a fő célok, amelyeket követ az új főigazgatóság. Kérem, hogy először akkor ezt vetítsük ki. Nem, nem lehet kivétíteni. Akkor kérem, hogy vegyék maguk elé. Akkor ezen menjünk át. A zöld a piros része a felépítésnek az, ami a múltból ismerős, az EITKO felépítése. Négy regionális igazgatóság, amely foglalkozik a támogatással és a pénzügyi felelősséget is ez viseli ezek azok az emberek, akik átlátják, hogy a 110 delegáció hogyan kezeli a pénzt és valósítja meg a programokat. Tehát négy földrajzi igazgatóság van az egyik, Szahara alatti Afrika, AKC, utána a szomszédsági politika, Észak-Afrika, Kelet-Európa, Kaukázus, Latin-Amerika, Karib és kell Közép-Ázsia, csendes óceáni térség. Nos, az a az újdonság, hogy az alkácsét, a volt alkácsét felosztottuk, a Karib térség Latin Amerikához került, és a csendes óceáni térség Ázsiához. Ennek két oka van. Először is a hangsúlyt a szarra alatti Afrikára akartuk helyezni. ezért mert fontos ez a fejlesztés szempontjából. Ezért a karibi térség latin Amerikához került. Politikai, gazdasági, regionális szempontból a na, enne, ezek, orsz, ezek az országok inkább a saját szomszédjaikkal függenek össze. Hát az USA, Latin Amerika térség erősebben ad királyok. Nos, ez az a struktúra, amelyet sikerült megvalósítani. A négy földrajzi igazgatóságon túl ö, sötét sárga színnel, teljes kávé színnel a delegációk láthatók, amelyek a földrajzi igazgatóságokhoz tartoznak. Mindenki, aki delegációban dolgozik, a kb. három ezer ember. Végre évek után olyan helyzetben vagyunk, ahogy amikor ezek az emberek felelősek a politikáért, a politika végrehajtásáért, illetve a programok végrehajtásáért. Erre majd vissza fogok térni. Ez egy nagyon fontos aspektus. Mi újdonság van még ebben a szervezeti felépítésben, hogyha a kék részét nézzük a diagramnak, akkor azt látjuk látjuk, hogy két tematikus igazgatóság van. Az egyik a növekedéssel és a fejlődéssel foglalkozik, a másik pedig az emberi társadalmi fejlődéssel. Megtartó minden ágazat, tematikus kérdések, amelyek relevánsak a fejlesztésben és amelyekre külön akarunk figyelni. Például a fenntartható fejlődés igazgatóságban van a vidékfejlődés, vidékfejlesztés, környezet, élelmiszerbiztonság, pénzügyi eszközök, illetve azon eszközök, amelyekkel a magánbefektetőket próbáljuk vonzani. Kereskedelem, energia, infrastruktúra. Minden, ami összefügg a fejlesztéssel és a növekedéssel, és ami a munkánk előterébe fog állni, hiszen tényleg a növekedés és a munkahelyteremtés. Másik oldalon ott van az emberi társadalom fejlesztése, demokrácia, civil társadalom, oktatás. Az A igazgatóság foglalkozik a fejlesztési politikával. Itt a ö, politika kialakítási egység látható, ez dolgozza ki az EU jövőbeni fejlesztési politikáját. Van egy egység, amely gazdasági jellemzéssel foglalkozik és költségvetéssel azok a ö, kollégák, ö, tehát akik költségvetéssel foglalkoznak. Van egy egység, amelyik az EU politikák koherenciájával foglalkozik. Tehát afelől bizonyosodik meg, hogy az ágazati igazgatóságban dolgozó kollégák olyan politikát ö, dolgoznak ki, valósítanak meg, amelyek a fejlesztést szolgálják együttesen. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy pozitív fejlesztési hatás érjön el? Ez a munkája ennek az egységnek. Mint egy új egység is lesz, amely majd segít kifejleszteni a megfelelő politikát a sérülékeny országok esetében, illetve válságkezelési műveletekben segítkezik. Végül szeretnénk nagyobb hangsúlyt helyezni a minőségre, az átláthatóságra, és a hatékonyságra, mint ahogy ezt már többször meg is ígértük, ez lesz az egyik fő célja a zöldkönyvnek. Ezért hoztunk létre egy egész új igazgatóságot, minőségi és hatékonysági igazgatóságot. Végül pedig van egy erőforrás igazgatóság, ez oldalt látható, jobb oldalt szélem, jogi kérdésekkel, és elsősorban emberi erőforrással foglalkozik, hiszen 1400 ember dolgozik itt Brüsszelben, és 3000 ember a missziókon világszerte. Ez a szervezeti felépítés két főigazgató helyettes is magában foglal koherenciát próbálunk biztosítani a tematikai és nemzeti programok és regionális programok között. Ez nagyon fontos jellemzője ennek a szervezetnek. Néhány olyan egység is van, amelynek az a célja, hogy koordinálja a munkát, belső audit például. Nos, így fog kinézni június 1 uh, Bonyolultnak tűnik, de remélem, hogy sikerült úgy kiépíteni, hogy világos jelzést adjam, mik a prioritásaink a jövőben, és hogyan kívánjuk ezt megvalósítani. Miután ezt elmondtam, hadd beszéljek arról, hogy mik voltak az okok. Nos, az első ok az volt, hogy szeretnénk megszabadulni, megszabadulni a DEV és etko széttagoltságától. Ezt a hatékonyság teszi szükségesé. Most jött el az ideje. Az erőket egyesíteni kell. Miért fontos ez? Azért, mert azt szeretnénk, hogy akik politikát fejlesztenek ki, ismerjék a valóságot legyen tapasztalatuk a megvalósításban is, különben ízre sem vevődik, amit csinálnak. Másrészt pedig, akik a végrehajtásban dolgoznak, értsék meg jobban, hogy milyen politikai célokat követünk, amikor, megprób- amikor programokat végrehajtunk. Másrészt pedig szeretük volna a kompetenciákat koncentrálni egy egyetlen főigazgatóságban, egyfajta kiválósági központban. Harmadik kérdés, kit kell felhívni Brüsszelben, hogyha fejlesztési kérdésekről akarunk tárgyalni. Nos, elég bonyolult volt, két különböző főigazgatóságról van szó, esetleg két különböző üzenetet adtak át ugyanarról a témáról. Egyetlen belépési pontot akartunk létrehozni a támogatás tekintetében a bizottságon belül. és egyetlen belépési pontot a külvilág számára. Átérnék a második oldalra. Nagyon fontos volt biztosítani azt, hogy a különböző delegációk azonos üzenetet kapjanak, egyszerű üzenetet. Képzeljék el, hogy egy delegáció dönteni akar, és két főigazgatóval kell konzultálni semmi garancia arra, hogy koherens üzenetet kapnak. Úgy szintén egyetlen beszélgető partnert akartunk megnevezni az Európai Külügyi Szolgálat számára. A külső akciók számára szempontjából ez fontos. Végül, de nem utolsó sorban, az átfedést szerettük volna megszüntetni, illetve megszabadulni azoktól, akik azonos munkát végeznek. Ezzel hiányosságot kívántunk helyrehozni. új kihívások vannak, ezért volt szükséges az új főigazgatóságra. Melyek ezek az új kihívások? Nem fogok a jelenlegiekről beszélni, csak az újakról. Nos, a főigazgatóság első számú feladata kifejleszteni a fejlesztési politikát, amelynek célja az egész világ, és nem csak Afrika. Átfogó ágazati politikák kifejlesztése is a célunk, hiszen ezek a fejlesztésre jelentős mértékben kihatnak. meg kell újítani a fejlesztési politikát. Ezért született meg a zöld könyv. Mm, ki kell dolgozni a következő több éves pénzügyi keret részleteit, magyarul a költségvetés részleteit. Harmadsorban pedig hozzá kell járulnunk az egységes EU dimenziójához a fejlesztésnek koherens külső akciónak, akcióvá kell válnia. Biztosítani kell, hogy az EU ágazati politikái koherens fejlesztési politika részei. Olyan globális kihívások vannak, mint például a klímaváltozás ezen túl a, ö, folytatnunk kell a nemzetközi diplomáciában a fejlesztés támogatását. Mm, koordinálnunk kell munkákat az Európai Külügyi Szolgálattal, az EKS-szel. Mint mondtam, három ezren dolgoznak 115 delegációban. Fel kellett először mérnünk a delegációnknak a munkaterhelését. Végezetül pedig azt mondanám, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezünk, és jogkörrel ahhoz, hogy megvalósítsuk azt a munkát, amely most már jó ideje elvégzésre vár. A delegációkba osztás történelmi folyamat eredménye nem mindig a hatékonyság volt a szempont. Most ezt szeretnénk áttekinteni, megnézni a delegációknak mekkora a munkaterhelése, és azt biztosítani, hogy mindenhol a megfelelő emberi erőforrás van létszámban, kompetenciában, profilban. Azt is szeretnénk biztosítani, hogy a, az emberi erőforrás oda kerül, ahol szükség van rá. A, ö, azokra a helyekre, ahol sok nehéz munka vár elvégzésre. Nos, ennyi. Ennyit szerettem volna mondani bevezetésképpen. Természetesen örömmel válaszolok kérdéseikre. Számomra nagyon fontos volt, hogy ez a művelet a lehető legkevesebb zavarral járjon együtt, tovább tudjon működni mindkét főigazgatóság. Természetesen lényeges a költségvetés végrehajtása, a programok végrehajtása fennakadás nélkül. meg kell bizonyosodnunk a felől, hogy a főigazgatóságnak a hatékonysága nem kerül veszélybe. Ha az év végén nem vagyunk olyan helyzetben, hogy jó eredményt tudjunk felmutatni, akkor nagyon fognak örülni a pénzügyminiszterek, mert az azt jelenti, hogy nem tudtok felhasználni a pénzt, tehát nem kell annyi pénz. Nyár előtt már felmerült az, hogy több pénz kell a fejlesztésre. Ezt a jó végrehajtás elő alá kell támasztja. Hogyha nem sikerül a jó megvalósítást elérni, akkor a ö, saját kérésünk ö, nyilván okafogyottá válik. A sikerhez ö, szükséges a megfelelő emberi erőforrás. Megpróbáltunk úgy eljárni, hogy figyelembe vegyük azon kollégák kérdőjeleit, gondjait, aggájait, akik nem minden fenntartás nélkül mentek neki az új szervezetbe való integrálásnak. Nos, ez lesz a helyzet június 1 és nagyon bízom benne, hogy ez sokkal jobb eljárás, mint a mostani. Őszintén remélem, hogy a művelet sikere igazolja azt a stratégiát, amely ide vezetett. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Most pedig átadjuk a szót a képviselőknek. Görenc úrral kezdem. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért az előadásért, amelyet ilyen korán reggel tart. Ilyenkor még a szellemünk éber, és az üzenetük minden apró részletét fel tudjuk fogni. Néhány kérdésem lenne ennek alapján. Az az ACP-k hogy úgy mondjam, az AKC-k robbanását, vagy szétforgácsolódását hogyan vették figyelembe, hiszen ők igen szoros partnerei az EU-nak, és az, hogy három különböző részlegbe osztották el őket, ez nem tűnik igazán koherensnek, hiszen ugyanazok a személyek kellene, hogy foglalkozzanak ugyanazon ügyekkel, azért, hogy az országok egyelő bánásmódban részesülhessenek. Ez az első kérdésem. A második, valószínűleg, hogy a jelenlévők közül egyedül én teszem fel ezt a kérdést parlamenti képviselőként, mert a civil szervezetek gondolata ez, melyek, amikor a régi főigazgatóság az ECO-val egyesült, azt javasolták, hogy legyen egy elmélkedési, dokumentációs, javaslattételi, független központ. Szerintem ez hiányzik. Nagy hatást tett rám a szervezeti felépítés, vagyis az, hogy a szervezeti felépítés különböző blokkjaiba milyen nagy tehetségeket tudott elhelyezni, de azért a funkciók nagyobb rész a mindennapi feladatokkal foglalkozik, és itt ez nagyon lefoglalja a felelősöket. Nem lenne -e mégiscsak hasznos, hogyha lenne még egy külön szolgálat, amely nem a mindennapi feladatokkal foglalkozna, hanem a stratégiai irányvonalakkal, biztosítva így a szakpolitikák koherenciáját. Utolsó kérdésem, ezt már Lidi Estonnak is feltettem, őszintén szólva, hogyha például nézetkülönbségek lennének, vagy konfliktusok itt az irányvonalakat illetően a különböző felelősök között az önök szervezeti felépítése szerint, akkor hogyan fognak eljárni? Mert vegyünk egy esetet, a következő hónapokban ez még gondot okozhat, a szomszédságpolitika, vannak itt olyan országok, ahol népfelkelés van, és nincs -e verseny ezen országok igényei és a többi országok igényei között. Hogyan fogják ezt a kérdést megoldani, rendezni? Az összes országot egy, egyetlen egy egység alá veszik, ennek lehetnek előnyei, például a különböző munkafolyamatok, ciklusok racionalizálása érdekében, de nincs -e itt meg az a veszély, hogy esetleg felhigulnak bizonyos specifikus igények, figyelembe véve a nagyon szegények igényeit, és azok igényeit, akik egy kicsit jobb helyzetben vannak. Elnök, több kérdést vegyünk akkor egymás után? Igen, Punga úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az igazgató úrnak, hogy felvetett egy olyan problémát, amely mindannyiunkat érdekel és izgat, mégpedig a PTM-ek jövőjéről van szó, a deszkon belül arról volt szó, hogy ez a latin-amerikai és karib térségi földrajzi egységen belül kap helyet. Igazgató úr, mi erről az én véleményem? Szerintem ez nem lehet ellentétben az új stratégiával, amelyet az Európai Bizottság dolgoz ki a PTOM-ekkel kapcsolatosan. Pierre Bax eh, biztos eh, egyébként itt volt az EU PTOM fórumon. Ainsi que la spécificité de l'association Union Européenne és eh, szólt arról, hogy esetleg ezekkel a területekkel, a tengeren túli területekkel, megyékkel valamiféle partnerséget hozunk létre. Az, hogy ezeket a, az országokat egy földrajzi egységbe foglalnák, ez nem megfelelő, mert kimaradnának bizonyos országok. Most gondoljunk a RÜP, gondoljunk a RÜP egységre egy másik főigazgatóságnál, vagy pedig a nemzetközi szervezetekkel való párbeszédet elősegítő munkacsoportra, amely egy másik egység keretében jött létre. Kíván válaszolni? Főigazgató igen. Először, ami Görensz úr kérdéseit illeti. Vannak előnyei és hátrányai annak, hogy az AKC-kat egy igazgatóság alá vetük. Az AKC országok nem feltétlenül azonos célokkal és prioritásokkal rendelkeznek. Nézzük meg például a Szahara alatti Afrikát, vagy a többi országot. Itt sok különbség van, még akkor is, hogyha hasonló politikát folytatunk velük. Tehát megvannak az érvek és az ellenérvek. Az AKC nagykövetekkel többször beszéltünk erről, és elmagyaráztuk, hogy a megosztás egyáltalán nem jelenti azt, hogy az AKC kérdésekkel kapcsolatosan egy több lépcsős eljárást folytatnánk. Azután ott van Afrika szarva például, a, ezzel a területtel foglalkozó igazgató, ők az AKC koordinációt biztosítják a három földrajzi igazgatóság között, melyek felelősek lesznek ezért a térségért. Az Ákácsinak el kellett magyaráznunk, az Ákácsi országoknak, hogy itt egyáltalán nem arról van szó, hogy ne tulajdonítanánk ugyanolyan fontosságot az AKC országoknak, mint a múltban. De úgy érezzük, hogy másrészt igen fontos jelzést adni, vagyis azt, hogy a Szahara alatti Afrikával sokkal láthatóban fogunk foglalkozni, és ez volt az oka ennek a felosztásnak. Ami pedig az elmélkedő csoportot illeti, gondoltunk rá, de aztán arra is gondoltunk, hogy jobb lenne, hogyha ez az elmélkedési lehetőség inkább a fejlesztési szakpolitikai igazgatóságon belül kapna helyet. Főként a szakpolitika alakítási egységbe kell, hogy ez kerüljön. Miért? Mert nekik a jövőbeli fejlesztési politikához kell ötleteket gyűjteniük számunkra, és éppen ezért gondoltuk, hogy ez a megfelelő módja a szervezeti felépítésen belül mindennek. Ami pedig a szomszédságpolitikát életi a többi felüldő országa, ez tény, amit az élet hoz magával, és világos, hogy igen, egy nagyon jelentős vita volt az AIS e és a bizottság között azzal kapcsolatosan, hogy hogyan foglalkozunk az észak-afrikai eseményekkel kommunikációt, vagyis közleményt adtunk ki Észak-Afrikáról, tegnap pedig az elnököm további pénzalapokat jelentett be Észak-Afrika javára. Megnyugtathatom önöket, nem veszünk el pénzalapokat olyan országoktól, amelyeknek valóban nagy szükségük van rá, és az összes pénzalap, amelyről beszélünk, olyan helyekről érkezik, amelyeket olyan országoktól veszünk el, melyeknek már nincsen szükségük fejlesztési pénzekre. Ezt egyébként a fejlesztési zöld könyvben is bejelentettünk, és a bizottság belevette a pénzügyi tervbe is. Elnököm tegnap bejelentette a döntést, vagyis 1,2 millióval többet fordítunk a szomszédság politikára. Ez már Előre jelzi azt az új eh, mozgást vagy eljárást, amely mellett el köteleztük magunkat. Következő kérdés. Sok időt eh, foglalkoz, töltöttem a, a PTOM-ekkel, vagyis a tengeren túli országokkal és területekkel, melyek az EU-hoz tartoznak. Megnéztük, hogy eh, melyik a legjobb keret, amelyet a pénzügyek szempontjából ezen területek számára alkalmazhatunk. És most van néhány opció, amit terítékre került, még meglátjuk. Ami a munkacsoportot, a task force-ot illeti, nem állandó csoportról van szó jelen pillanatban, de az új pénzügyi terv amely a tengeren túli területekkel és országokkal foglalkozik, majd eldönti, hogy mi lesz ennek a task force-nak a jövője, belünk maradnak-e, vagy máshova kerülnek át a régió főigazgatósághoz. Meglátjuk, hogy milyen új pénzügyi struktúrát eh, dolgozunk ki. Elnök, praktikai, vagyis praktikus részlet, 20 eh, percünk van, 5 hozzászólási kérelmem van. Kérem, hogy mindenki rövid legyen, mert eh, Fotalis úrnak is eh, még le kell zárnia. Ha nincs önöknél a szavazókártya, akkor kérem sürgősen keressék meg, mert nem sokára szavazunk. Bernár úr, de a szó. Köszönöm szépen, van egy megjegyzésem és egy kérdésem. Látjuk, hogy a főigazgatóság most összefogja az összes fejlesztéssel és együttműködéssel foglalkozó egységet, és ez mindenképpen erősíti a politikát. Szerintem nem feltétlenül szükséges külön elmékedési egységet létrehozni. François Moreau egysége, Policy Formulation, együttműködve az összes osztályvezetővel, akik a stratégiai és programozási feladatokkal foglalkoznak, már betölti az alapvető funkciót, ellátja a fő feladatokat. Viszont van egy kérdésem azokhoz, akik ebben az egységben dolgoznak, hogyan tudják összekötni a tematikus és a földrajzi egységeket, hogyan működnek együtt, lehet, hogy egy egynapos tanfolyam is van, de azért tulajdonképpen hosszasabban kellene tanulmányozni egymás munkáját. Van-e már valamilyen elképzelés arról, hogy milyen költségeket takaríthatnak meg az új szervezeti felépítéssel, az új szervezettel, és a rezsiköltségekről van már valamilyen elképzelése? A az együttműködés segély megszervezését illetően. Elnök, Keller asszony. Köszönöm. Én eh, nem vagyok azért annyira biztos abban, hogy ez az átszervezés zavarokat nem okoz majd. Június 1-től kell ennek működnie, és természetesen ön gyorsan bemutatta ezt a szervezeti felépítést a szakbizottságunkban. Ez szerintem hát még nem olyan régóta létezik, hiszen már május vége van. Kérdezzem, hány nő van a főigazgató helyettesek, igazgatók és osztályvezetők között? A gyakorlatban hogy alakul ez az IES és a DEFCO főigazgatóság között hogyan zajlik majd az együttműködés, vagyis a külügyi szolgálat és a DEFCO között. Egy sor országoktól már megvonják a támogatást. Szeretném tudni, melyek ezek az országok. Elnök, köszönöm, Keller asszony. Deva úrnak adom át a szót, hogyha rövid tudna lenni. Köszönöm. Valóban ez itt friss fuvallat, friss levegő számunkra. Köszönjük, hogy eljött és elmondta nekünk, hogy elefánt van itt a teremben, és ön az elefántot elefántnak nevezte. Vagyis, hogyha változtatni kell, akkor változtassunk. Már régóta fennáll ez a bizottság, tíz éve, és azt hallottam, hogy mindig minden rendben van, de most meg azt mondja nekünk, hogy nem, nem, voltak itt gondok, és változtatni kell. Hát köszönjük, de ez azért nem minden, amit mondani akartam. Mit kell megváltoztatni, mivé kell megváltoztatni? Tegnap arról hallottunk, hogy egy másik egységben és változtatni kell a diffinben, és az outputot fogják mérni, nem az inputot, és el fogják mondani azt, hogy 11 millió gyermeket fognak 20 euró per gyermek költségért tanítani ebben az évben, és 19 ezer 19 ezer kórházi ágyat létesítenek, vagy pedig 10 ezer kutat úsnak. Most arról fog majd beszámolni, hogy az outputot illetően, az eredményt illetően mit értek el. Változott a melódia, változott a szervezeti felépítés. Kérdezem, hogy ez az eredményekben is hoz-e majd változást? Elnök, Zimmer asszony. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy szerkezeti átszervezés voltak éppen mindig egy alapvető tartalmi átalakulás előzményeként értelmezhető. Hasonlóan látom ezt képviselőtársaimhoz hasonlóan látom ezt a problémát, hiszen hogyha az Ákácsi régiót más régiókhoz hozzárendelnek, ennek következményei vannak. Hiszen nem lehet egy egységben különböző országokkal való kapcsolatokat szervezni, amelyekkel más-más szerződéses viszonyban állunk, és amelyel az európai intézmények más-más fejlesztéspolitikai célokat szolgálnak. Jól értem, hogy hosszú távon azzal kell számolni, hogy egy tartalmi és szerződésekre kiható ö, változás várható az AKC országokhoz való viszonyunkban, és hogy a kotonú megállapodás tulajdonképpen már a múlté még egy észrevételem van. Nagyon jó, hogy a DEFCO C-ben megjelent a Nutrition. Ezt jó változásnak tartom. És itt alul az szerepel, hogy a heads of unitok rotáció rotálnak, tehát az osztályvezetők azok rotációban váltják egymást a pozíciókban. Mit jelent ez? Ahogy akarja. Okay, uh, allow me to, uh, a lot of questions. Try to give rapid. Sok kérdést kaptam, és igyekszem gyors válaszokat adni a rövid rendelkezésem álló időben. Ami a helyetteseket illeti, át kell tekintenünk a helyettesek um, toborzásának rendszerét szeptemberben, és azt remélem, hogy uh, sikerül szeptember évvégére megtalálni helyetteseket. Hiszen az ő feladatuk az, hogy a tartalmi és a földrajzi politikák között a koordinációt biztosítsák. Az overhetek azok megmaradnak, és 50 pozíciót visszaadunk a központi szolgálatnak, és ezt az Európai Bizottság ezt az 50 státust másra fogja használni. Egész egyszerűen gazdaságosabban építkezünk most, és így képesek vagyunk posztokat, státusokat azon a DJ azon részeinek átadni, akik új feladatok előtt állnak. Megerősítettük például a földrajzi igazgatóságokat, amelyek nehéz helyzetben voltak, forrás hiányos helyzetben voltak. 12 státus került Afrika, az Afrika politikába, 20 szomszédság politikába, és sokan pedig a szakpolitikák megfogalmazásába, kialakításának osztályába, például az A igazgatóságba hiszen az új DG az egész világ fejlesztési politikájának kialakításáért felel. Azaz tehát, hogy megfelelő gazdasági méretet alakítottunk ki feladatainkhoz igazítva azt a, azt a léptéket. A tematikus programok. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és az egész napot eltönthetném csak e kérdés taglalásával. Mik ezek a tematik direktorik, a tematikus igazgatóságok? Négy dolgot kell tenniük. Egyrészt eh, up-to-date, modern ágazati politikát kell kialakítaniuk. Másodszorban nyomon kell követniük az egyéni EU ágazati politikák, tehát a bevándorlás, a kereskedelem, a környezetvédelem alakulását. És biztosítaniuk kell, hogy ezen szakpolitikák pozitív kihatással járjanak, ezt nevezük politikai, szakpolitikai koherenciának. Harmadsorban a bizottság delegációit és a földrajzi igazgatóságokat kell, hogy támogassák a programozás területén, negyedsorban pedig tematikus <clears throat> programokat kell kialakítani. Ez a négy terület, amelyben dolgoznak. Ilyen módon a koordináció a földrajzi igazgatóságokkal elengedhetetlen feladatuk nekik, és nem, húz, hú, nem hátrálhatnak ki a e feladat elől. Ezen dolgozunk továbbra is, hogy, meghatá- hogy az összes részletet tisztázzuk, az eljárás összes részletét meghatározzuk a koordináció során. Ilyen módon persze a helyettesek nagyon fontos szerepet játszanak. A külügyi szolgálat és a DEFCO kapcsolatáról higgyék el, tisztelt képviselők, egy egész napig tudnék beszélni, és nem is untatnám önöket. De az időnk ezt nem teszi lehetővé, tehát fontos, hogy a két szolgálat a legjobb kapcsolatban álljon. Nincs más lehetőség, mint hogy főigazgatóságunk a külügyi szolgálattal nagyon jól együttműködjön, és mindent megteszünk, hogy ez így is legyen. Ami pedig a kollégák közötti kapcsolatot illeti, a Geographic Desk Level, tehát a földrajzi um, egységek szintjén uh, itt is jó az együttműködés. Megoldást még az intézményi szinten kell találnunk. A tekintetben, hogy kié lesz az utolsó szó, mely kérdésekben, aztán a programozással kell kezdeni ezt, aztán meg kell nézni, hogy a külügyi szolgálat mit mond majd a projektek végrehajtása során, illetve hogy az EAS-nek, a külügyi szolgálatnak beleszólása lehet abba, hogy egy kifizetést kifizetünk-e vagy nem, mondjuk egy költségvetési támogatás költségvetési sorában, illetve hogy a politikai konstelláció milyen módon befolyásolja majd azt, hogy hogyan költjük a pénzünket. Ezek azok a kérdések, amelyekben még a külügyi szolgálat szakértőjével meg kell állapodnunk. Másik kérdés például az, hogy ki felel a delegáció munkatársaért, az administratív felelősség az enyém, illetve az alapok megfelelő kezelésének felelőssége is rám hárul. Tehát ezek az emberek a delegációkon az én öm, megbízásamból dolgoznak, és hát végül, ha nem is a nap végén, de az év végén a szoros értelmében 8 milliárd euróról kell elszámolniuk nekem és nekem is el kell számolnom. Tehát hogyan ne volnék felelős ezért? Másrészt a delegációk működéséért a külügyi szolgálata felelős. Tehát mindenképpen nekik is betekintést kell nyerniük abba, hogy hogyan dolgoznak ezek a munkatársak, hogy működik a rendszer. Nem könnyű ez, de megtaláljuk a megoldást. Az ilyen intézményi és szervezeti kérdésekben szorosan együttműködünk a külügyi szolgálattal. Az én, én szintemen és David Sullivan szintjén heti rendszerességgel találkozunk azért, hogy megtaláljuk a megoldást a még számos nyitva lévő kérdésre. Diva úr kérdésé, kérdésére hogy mely országokkal nem foglalkozunk a jövőben, vagy hogy hol szüntetjük meg a kapcsolatunkat, hát erre nem tudok válaszolni. De azt kijelentettük, hogy nem tudjuk folytatni azt a politikát, hogy a rendelkezésünkre álló pénzt olyan öm, úgy szórjuk szét a világban, hogy ne elég fókuszáltak legyünk, és hogy olyan országoknak is adjunk, amelyek már időközben maguk is donátorországokká váltak, mint Kína vagy Brazília, vagy amelyek már a G20-ak tagjai, vagy akik 8-10%-os gazdasági növekedést érnek el és amelyekben a katonai költségvetés ezerszer magasabb, vagy tízezerszer magasabb, mint a fejlesztés együttműködésre rájuk fordított pénz. Vagy az olyan országokba is miért fizessünk, amelyek sokkal jobban megol, megtalálják a megoldást az országuk számára. Mi több, ők már hosszú ideig nyilvánvalóvá tették számunkra, hogy nem is kívánják a fejlesztési együttműködést folytatni, azonos felek közötti stratégiai vagy ágazati együttműködés előtt nyitva állnak. Mi pedig tényleg kvázi rájuk kényszerítettük a pénzünket, és um, ezt a pénzt igenis át akarjuk uh, csoportosítani máshova, és olyan országokba, amelyeknek igazán szüksége van erre, ahol mind a pénzre, mind az emberi erőforrásra nagy szükség van. Tehát diva úr, egy olyan rendszert alakítunk ki, amely jobban működik, az outputnak, az eredménynek kell láthatóvá válnia, eredményorientált eh, kell, hogy legyen minden fellépésünk, ezért hoztunk is létre egy belső minőségellenőrzési osztályt. Persze az unió feladat az, hogy mindenhol jelen legyen, és persze nehéz országokban is, ahol nehéz eredményeket felmutatni, olyan országokban, amelyekben ingatag a helyzet, de ahol a jelenlétünk, a pénzünk megakadályozzák, hogy a borulékony helyzet be is boruljon. Kérem tehát, hogy értsék meg, hogy nem mindenhol érvényesülhet ez a rendszer, az eredményorientáltság, hiszen hogyha ezt érvényesítenék, sok országból <clears throat> a, ki kellene vonulnunk, már pedig ennek komoly következményei volnának. Um, uh, Különböző rendeletek, az AKC, csak sorolom a kérdéseket, és a DCI, a DCI. Nos, hát az erre vonatkozó rendeletek most már nagyon hasonlatosak. Említem, hogy nem szándékunk az Alkács és a Kotonó modellt módosítani, hát távol legyen. Eszünkbe sem jut. Aztán a Heads of Unit rotáció, ezek olyan heads of unitek, akik a delegációkból tértek vissza Brüsszelbe, nem tudtunk nekik menedzseri állást adni, e, ők fognak rotálni. Merci beaucoup. Alors, euh, je Köszönöm szépen. Még hároman szeretnének hozzászólni. Azt javaslom, hogy egy percbe tegyék fel a kérdést, hiszen ez lehetséges kérdésfeltétel esetén, és akkor Fotiadis úr válaszolni tud. Egy nagyon rövid kérdés. Mindig azt látom, hogy a tagállamok együttműködése nagyon problémás tud lenni. Hogyan néz ki önöknél a tagállamokon belül az együttműködés? Igen, Kiukarusz asszony, öné a szó. Köszönöm. elnök asszony, a kívánságunk az, hogy ez az új szervezeti felépítés működőképes legyen. Görenc úr kérdésére szeretnék visszatérni. Talán nem igazán jól értettük a bővítés összes paraméterét. Eston asszony szolgálatai kézben tudják tartani az összes kérdést, hiszen ez a fejlesztési politikához kapcsolódik, és ezt eh, független bizottságként eh, kezelni abszolút semleges módon vajon lehetséges-e? Jelen pillanatban konfliktusok vannak Észak-Afrikában, úgyhogy ez a probléma fel fog merülni. Eston asszony egy bizonyos politikát képvisel, de koordinálni kell vele, és megfelelő feladat megosztásra van szükség. Természetesen ott van a politika is. Következő kérdés már hónapok óta szólok arról, hogy a, az EU struktúrális rendszerén belül a fejlesztési pólusokat szükséges erősíteni és a civil társadalomtól jött egy kérés, amit most itt közvetítek, ami a kapacitásokat illeti, a kifizetések és a megfelelő hatékony gazdálkodást illetően valahogy erről nincsen igazán információ. Szükség lenne erre a az elmékedő csoportra, amely a napi feladatokkal nem foglalkoznak, de alapvető kérdésekre válaszolnának. A, az adományozók vajon ö, ö, igazából szerepet kapnak-e, figyelembe véve az összes többi adományozót Kína, Afrika, ez mind kapcsolódik ehhez. A másik a 28 szereplő egy erőként hogyan tud felépni a külügyi szolgálaton belül a javaslattevés és az elmékedés monopóliumát gyakorlatilag egy másik intézmény tartja kézben a Világbank, de ők is tévedhetnek. Nem tudom, hogy miért kell ennyire szerénynek lenni, akkor, amikor rendkívüli eszközeink vannak. Ezeket kellene bevetni. Érdemes lenne egy kicsit elgondolkodni ezen és megnézni, hogy nem lehetne ezen az elmélkedési egységen dolgozni, és inkább ezzel foglalkozni, mint hogy egy kézlegyintéssel elintézzük. Elnök, Keller asszony feltett egy kérdést, ez engem is érdekel, vagyis, hogy hány nő van az igazgatóságban. Közbe Keller asszony távozott, de engem is érdekel ez a téma. Köszönöm, asszonyom. Az önkérdésére válaszolva. Két női igazgató dolgozik, kilenc igazgató közül kettő nő. ennyit tudtunk elérni. Nagyon-nagyon érzékenyen tekintem ezt a kérdést. Egyébként a genderek közötti, egyen, a nemek közötti egyenjogúságot sokkal jobbá kell tenni ugyanakkor a head of unitok területén sokkal jobb az arány. Itt nem olyan problematikus a nemek közötti arány. Azután hogyan lehet elérni, hogy mi és a tagállamok egy hangon szóljunk? Nagyon egyszerű a kérdés, és nagyon komplex választ lehet erre csak adni. Az aid effectiveness, a segély hatékonyság elvén sokat gondolkozunk, ez a csoport is mérlegeli ezt a kérdést. Ez az A3-as unit felel ezért a feladatért. Például ők gondolkoznak azon, hogy hogyan lehet közös programokat kialakítani a tagállamokkal, illetve hogy milyen javaslatokat készítünk a tagállamok számára annak érdekében, hogy sikeresek legyünk. Nos, hát e tekintetben van egy kis kételj bennem. Évekkel ezelőtt a tagállamok nagyon szupportívak, támogatók voltak a közös programírás, az közös munka tekintetében. És jól meg tudtunk egyezni a munkamegosztásról. De most úgy látom, hogy minthogyha kimerülőben volna az együttműködés motorja ahogyan a költségvetési problémák feszítőbbekké válnak a tagállamokban. Ugye egyre több tagállamban csökkentik a fejlesztési költségvetéseket, egyre több országból kell ki, hogy kihátráljanak, és ahogy ez történik, annál kevésbé lelkesen dolgoznak velünk együtt, ez egy negatív korreláció, éppen ezért nagyon komolyan gondolj, gondolkozunk azon, hogy hogyan lehet olyan kezdeményezéseket tenni, amelyel egy közös műveletbe vonhatjuk őket vissza. Hiszen mit ér az, hogyha sok pénzt költünk, és nem nagy hatást, nem nagy változást érünk el, illetve a más nemzetközi donátor szervezetek szemében sem nő a respektünk. Ezen változtatni kell. örömmel gondolkozom el ezen a felvetésen. Persze létezik egy humanitárius válaszadás, amely teljesen független a politikától, és független a bizottság belső kötelességeitől, ez pedig az ECHO, az ECHO iroda függetlenül működik kvázi, de persze az a kérdés, hogy hogyan tudunk a külügyi szolgálattal együttműködni, hogy a külügyi célokat jobban szolgáljuk, ez egy olyan kérdés, amelyről nagyon hosszan lehetne eszmét cserélni. Ha jól értem, be kell itt fejeznem. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen az elmondottakat, a válaszokat ö, megtapsoljuk. Là, je vous laisse deux minutes. Euh, most két perc, amíg elrendezkedünk, és utána elektronikus szavazás következik. Kérem, készítsék előkártyáikat. Előtte próbát tartunk. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup.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 Voilà, nous allons procéder à... Nos, akkor próbát tartunk. Alors, votez tous. Mindannyian szavazzanak, kérem. Felteszek egy kérdést. Késésben vagyunk-e? Oui, non ou abstention. Igen, nem tartózkodás. Alors,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 Jó, hát az enyém nem működött, így szokott ez lenni. Euh, Most először is szeretnék emlékeztetni egy kis helyesbítésre a szazolistában. A nyolcas bekezésnél a 67-es módosító okafogyott, hogy a 66-ost elfogadják, és nem a 65-öst. Elismételjem. Tehát nyolcadik bekezdés a 67-es módosító oka fogyott, hogyha a 66-ast elfogadják, és nem, hogyha a 65-öst. Oké? Okay. Rendben van így? Igen. Alors, on va commencer. Donc je commence par le rapport... Euh, kezdem a Kaszmarek jelentéssel problème. Nous allons commencer. Elkezdjük akkor. Kilences es módosító. Elektronikus szavazás. Nem készfeltartással? Azt hittem elektronikus. Ah, akkor változott a rendszer, akkor készfeltartással. Mellette, ellennel, tartózkodás elutasítva. 11-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ö, első bekezdés a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-osnál tartunk, tehát módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Első bekezdés B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Első bekezdés 20 második bekezdés 21-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 22-es módosító mellett ellene elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, mert túl gyorsan mondtam. 23-as módosító mellette. Nem? Akkor elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Elfogadva. 24-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva második bekezdés e kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva első bekezdés 28-as. Nem. Második bekezdés 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik bekezdés C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyedik bekezdés 37-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39 as módosító mellette ellene elutasítva. Negyedik bekezdés, negyedves módosító, eh, részenkénti szavazás, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene nem tartózkodás, akkor ellenőrzés következik. Ellenőrizzük a második részét a 40-es módosítónak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Szobeli módosító. Clark King úr. Nem, Clark King McClarkin asszony, elnézést kérek, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. A 42 2-es módosító negyedik bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva ötös bekezdés 46-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 47-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 48-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 51-es nem okafogyott. Hatodik bekezés F kompromisszum két részben mellette, nem első rész ellene, tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene, ellenőrizzük, elektronikus szavazás megnyitom, lezárom. Elfogadva. 52-es módosító. Ah oui, d'accord. Donc, amendement 52. 52-es módosító második rész, mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 54-es módosító mellette, nem, 57-es. 53-as mellette ellene mi történt? 56-os, 53-as módosító. Pontosítom, 53-as. Okafogyott, ha az 52-est elfogadják, de az 52-es Kérem, mikrofonban mondja, sokkal jobban fog menni, nekem angol nem fog sikerülni. Hogyha az F kompromisszumot elfogadták, mint elfogadták, a particularly szót and also helyettesíti. Ugye szépen hangzott? Sokkal jobb, mintha én mondtam volna angolul, senki se értette volna. 53-as módosító mellette. Ellene Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 6-os bekezdés 57-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva 59-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetedik bekezdés G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellette nem, elnézést, túl gyorsan haladtam. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63-as nem, 64-es, 65-ös, hetedik bekezdés, mellette ellene tartózkodás elfogadva. nyolcadik bekezdés 66-os módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva 67-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. nyolcadik bekezdés 68-as módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva 69-es módosító, okafogyott. 9. bekezdés, H kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadva 70-es módosító, ugye jól mondom, nem 74. 74. módosító mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom. Bon, le vote Valaki nem szavazott, akkor is lezárom, elfogadva. 75-ös módosító, okafogyott 77-es módosító, első rész mellette ö, a 76-osról van szó helyesbitek, tehát 76-os elnézést kérek, első rész mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikus szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Második rész mellettem ellene tartózkodás elfogadva. 77-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 9-es bekezdés 79-es módosító részenkénti szavazás első rész ki van mellette ellene tartózkodás elfogadva a második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Siessenek, megnyitottam, lezárom. Elutasítva. Tizedik bekezdés, szóbeli módosító. Kettes számú szóbeli módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 80-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva 81-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva 82-es módosító mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 82-es módosító. A szavazást lezárom. Elfogadva. Egy szavazaton múlott tizedik bekezdés szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83-as módosító nem okafogyott, akkor a 11. bekezdés első kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 84-es módosító nem, a 88-assal folytatjuk. 11-es bekezdés, 80-as 89-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 89-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 90-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 91-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 92-es módosító mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 92-es módosító, lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es bekezdés 93-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 94-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 95-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 96-os módosító mellette, ellene ellenőrizzük. Ha jobban feltennék a kezeket, akkor könnyebb lenne. Megnyitottam a szavazást, lezártam a szavazást. Elfogadva. 97-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 98-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as bekezdés, D kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. A 104-es módosítóval fog, folytatjuk 13-as bekezdés. Mellette ellene tartózkodás elfogadva 105-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva 106-os módosító, 13-as bekezdés mellett ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 es bekezdés 108-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, nem vagyok biztos magamban, megnyitom a szavazást. 109-esről lezárom a szavazást, elutasítva. Megint egy szavazatom múlott csak. 14-es bekezdés, 111-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös bekezdés J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva a 113-as módosító mellett ellentartózkodás elfogadva. 115-ös módosító, 15-ös bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 113-as mód, 116-os nem okafogyott, 117-es is, nem értetek egyet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 Lezárom a szavazást. Elfogadva. Rosszul tették fel a kezüket. 119-es mellett ellen tartózkodás elfogadva a 120-as mellett ellen tartózkodás elutasítva 121-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 16-os bekezdés K kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 124-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Akkor blogban 125-128 mellette ellen tartózkodás mind a három elfogadva. 17-es bekezdés L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 131-es módosító 17-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva szóbeli módosító hatos számmal, mellette ellene tartózkodás elfogadva 132-es 133-as módosító, pontosabban, mellette ellene tartózkodás elfogadva 17-es bekezdés 134-es két részben, mellette ellene e, tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazat. Második rész, 134-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as bekezdés, 135-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva 136-os módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva 138-as módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva 139-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 140-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 141-es mellette, ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 141-es módosítóról. Lezárom. Elfogadva. 142-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 143-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 144-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 145-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 146-os módosító mellette, ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 146-osról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es bekezdés M kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 149-es módosító, 19-es bekezdés. Elnézést. A 145-ös nem fogadtuk el. Akkor oka fogyott, hogyha 145-öt elfogadtuk. Csak hogy elutasítottuk. Igaza van, Hát igen, Kesman úr, nem nyilvánvaló az eljárás, 19-es bekezdés, 148-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 149-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es bekezdés, 150-es módosító két részben mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene elektronikus szavazással ellenőrizzük a 150-es módosító második részét. Megnyitom a szavazást. Gyorsan, gyorsan. Le is zárom. Elfogadva. 20-as bekezdés N kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 150 egyes módosító csak semmi veszekedés. Ki mond mást, akkor 157-es módosító, 20-as bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ú, kompromisszum. Ah, excusez-moi, j'avais oublié de préciser que c'était le compromis. Igen, az ó kompromisszumról van szó, elnézést, ha félreértés volt. A 163-as módosítanál tartunk, 21-es bekezdés. Nem, nincsen egyetértés. Eh, Anne-Louise, qui a besoin de chocolat, tenez Anne. Amendement 162-es módosító, mellette okafogyott, ha 158-ast elfogadják, a 158-ast már pedig nem fogadták el. Ergo 162-esről szavazunk. E, Bermán asszony. 162-es mellett ellen ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 162-es módosítóról. Lezárom. Elfogadva. 161-es módosító. Oka fogyott, hogyha 158-as elfogadják. Nem, akkor nem oka fogyott. 161-es mellett, ellen, el, tartózkodás elfogadva. 21-es bekezdés 163-as módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva 164-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva 100 elnézést 165-ös módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 165. számú módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21-es bekezdés 166-os módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 166-es módosító, ö, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es bekezés P kompromisszum két részben, az első mellett ellen tartózkodás elfogadva a második, e, mellette ellene ellenőrizzük. Második része a P kompromisszumnak, megnyitom a szavazást. Le is zárom. Elfogadva. Száz 72. módosító 22-es bekezdés mellette ellene tartózkodás igen, elfogadva. R kompromisszum, 23-as bekezdés elfogadva. Százkilencvennégy. Hol vagy? Nem, 174. 170-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva 176-os módosító okafogyott 178-as 23-as bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva 23-as bekezdés 179-es módosító és 180-as együtt vannak, mert ugyanarról van szó. Első rész, mert két részben van, mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadva a három következő egy blogban. Nem, nem akarják, nem akarják. 181-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 182 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 183-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 185-ös, 23-as bekezdés mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 186-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 187-es mellette ellene elfogadva, 188-as mellett ellen tartózkodás elfogadva preambulum bekezdések, hetes módosító, ki van mellett mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, preambulum megkezdés mellett ellen tartózkodás elfogadva, és utána hivatkozások első módosító blogban az első négy blokkban, egyetértenek rendben az első négy blokkban, mellette ellene tartózkodás elfogadva. szóbeli módosítóval egyetértünk, rendben, akkor a négyes módosító, nem az ötös módosító következik, a négyes oka fogyott mivel a hármast elfogadták. Tehát a hatosnál tartunk, helyesbitek hatos, ellen, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás, záró szavazás, megnyitom, lezárom, elfogadva. Nos, Gratulálok az előadónak. a a, a Most pedig folytatjuk a szavazást a következő anyaggal. Diva úr.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 kérdés 18-as módosítás mellett ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es bekezdés 21-es módosítás két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Másik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 A szavazást lezárom, elutasítva. Hatos bekezdés, 27-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as mellette, bocsánat, semmit nem mondtam. 31-es módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosítás egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as 12-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es két részben mellette 34-es 34-es két részben mellette ellene tartózkodás elutasítva a második rész okafogyott válik. Jó, ellenőrizzük. Első részt megnyitom az elektronikus szavazást. Első részt befejeztük. Nem, elfogadva. Akkor mégiscsak helyesen mondtuk. Második rész Föl kell emelni kicsit magasabbra a kezeket, tudom, hogy fáradtak. Még jó, hogy jön itt az elsősorban ülés látom második rész mellette, ellene. A második részt újra kezdjük. Görensz úr, elnézés, kicsit megzavart engem. Második rész mellette, Második rész mellette, ellene, elutasítva. Külön szavazás. Az eredeti 13-as bekezdésről külön szavazás mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Kettes szóbeli módosítás mellette ellene. Kérem csöndben, mert megzavarja a beszélgetés az adást. 30, tehát ez elfogadva a kettes szóbeli, 35-ös módosítás nem, 36-os módosítás két részben. Első rész ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt, 36-os Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik rész mellette, ellene. Ellenőrizzük a harmadik részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14-es, 30-as módosítás két részben mellette, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A második rész mellette, ellene, a második részt ellenőrizzük, 38-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 15-ös, 39-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ez kiesik. 41 es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es mellette, ellene, két részben, bocsánat, két részben, két részben a 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös bekezdés 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os módosítás mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük a 46-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Külön szavazás a 16-os bekezdésről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es és mellette, ellene, elfogadva, tartózkodás, elfogadva. 48-as és mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 49-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Bocsánat, azt akartam mondani, hogy elfogadva elnézést, de Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. 49-es első rész. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 18-as bekezdés, nem. Bocsánat, 17-es, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 51-es módosás mellette, ellene tartózkodás elfogadva 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 19-es bekezdés 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 54-es mellette, ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük az 54-es módosítást elektronikus, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Külön szavazás. Külön szavazás 19-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-ös módosás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 56-os mellette ellene, ezt ellenőrizzük, 56-os módosítás. Megnyitom a szavazást. Azt hiszem elfogadva, de lezárom a szavazást. Elfogadva nagy többséggel. Túl gyorsan csinálom ez a baj. 57-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50, 59-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 59-es, megnyitom a szavazást, 59-es módosítás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22-es bekezdés 61-es módosítás három részben. Első rész mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. A második rész mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. A harmadik rész mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 60-as módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 63-as, 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, preambulum bekezdések, hatos módosítás mellette, ellene tartózkodás, elfogadva, hetes módosítás mellette, ellene tartózkodás, elfogadva, nyolcas mellette, ellene tartózkodás, elfogadva, kilences mellette, bocsánat, részenkénti szavazás, mivel ez nekem két oldalon van, hát nem látom két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosítás, hármas szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosítás 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 17 blogban szavazzunk, ha egyetértenek. 13-tól 17-ig blogban. Tehát 13-tól 17-ig. Tessék figyelni. 13-tól ig mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hivatkozások blogban 1-től 4-esig beleértve a 4-est. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást gyorsan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Bravo! Gratulálunk a előadónak. Bejelentés. Kis bejelentés a következő szavazáshoz. A DEVA titkárság listát körözött tegnap a következő módosításokról a néppárt nevében 5-ös, 11-es, 38-as és 59-es. Michel úr nincs itt. Jól lenne, hogyha ezeket felolvasná. Ki fogja helyette felolvasni? Svensson úr. Még mielőtt szavaznánk. Igen, Svensson úr.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 Akkor most Görenc úr jelentésére térünk át. Egyes bekezdés 20-as módosítás mellette. Ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazás 20-as módosítás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. AFET 1, egyes bekezdés mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Szavazni kell. Mindenki készen áll a szavazásra? Rendben. Bücs egy mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Áfet kettő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Bücs kettő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. AFET 13 két részben mellette, az első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt még ellenőrizzük. AFET 13 második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. Másod, harmadik rész, elnézést, mellette, ellene, elfogadva. Egyikünk szerint elutasítva, másik nem. Elektronikus szavazás, a FED 13. harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Igen, nem, nem könnyű a számolás. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az az érzésem, de nem vagyok benne biztos, ellenőrizzük. 24-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes bekezdés 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 26-os kiesik, 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 28-as Görenc úr, gondolom a 29-es után kíván hozzászólni. Most a 28-asnál tartunk, 28-as mellette. Ez a másik. Álló íz, egy kis csokoládét mellette, ellene, tartózkodás. Ezt megnézzük. 28-as, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom elfogadva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, én nem vagyok benne biztos. Elektronikus szavazás, 30-as módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hármas bekezdés, 31-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 32 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A többi kiesik, bücs négyes, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, másik rész mellette, ellene, tartózkodás, ja nem, ezt uh, fogjuk most elektronikusan ez négyes bücs, második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most átadom a szót Svensson úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnénk eh, a következő szavakat belevenni. A parlament demokratikus kontrollja döntő a fogadó országokban a költségvetési támogatáshoz, a parlamentek vegyenek részt széles mértékben ebben, és a civil társadalma is konzultálni kell a partnerországokban azért, hogy demokratikusan döntsünk a költségvetési támogatási összegekről. Köszönöm. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig mégiscsak kellene egy kis csokoládé, kettes mellette, ellene, a kont kettes mellette, ellene, még egyszer kezdjük. Kont kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kont hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Affert hatos, ötös bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kérem, ne fecsegjenek, mert szörnyű így a munkát végezni. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40 nem, 44-es, 40 es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ha az újrakezdek 46, 45-től blogban az a 40 45-től a 47-esség mellette ellene tartózkodás elfogadva. Áfet 4 mellette ellene tartózkodása elfogadva, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49, ja ez kiesett, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont 11 mellette ellene elfogadva, AFET 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, kiesik az 51-es, 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 53-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 5-ös bűcs mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kont 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 54 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9, kont 9 két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, bücs 6 mellette 8 bocsánat, ellene, elfogadva, 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, a FET 8 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A FET 8, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 57-es mód. Mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, AFET 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva, második szóbeli módosítás Svensson úr részéről. Öni a szó.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 Ezt ellenőrizzük. Szóbeli módosítást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 59-es kiesség. 60-asnál vagyunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 61-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A FED 10 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, KONT 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A AFET 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A AFET 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 64 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, 64-es, megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom, elutasítva. 65-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 67-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, bűcs 10 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, bűcs 11, négy részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Harmadik rész, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás. Az az érzésem, hogy elfogadva, de azért ezt ellenőrizzük. Negyedik rész, elektronikus szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást elfogadva. 68-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, bűcs 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, bűcs 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes módosítás preambulum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva Elfogadva Svensson úré a szó, szóbeli módosítás. President. Köszönöm szépen, elnök asszony. This support has become one of the key forms of aid, and whereas it is the Commission's aim to step up and such support over the coming years. Alors, qui est-ce qui est pour? To delete the underlined words. To words and whereas it is the Commission's aim to step up such support over the coming years. Az aláhúzott szavakat töröljük. Törölném. Mellette, a szóbeli mellett, ellen, ellenőrizzük a szóbeli szavazást, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Hatos módosítás mellette, ellene. Görenz úr, állandóan rám nevet, ez engem destabilizál, nem tudok komoly maradni. Hatos mellette, hatos mellette, ellene, tartózkodás. Nem vagyok benne biztos, hogy ez elfogadva. Megnyitom a szavazást, hatos módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lassabban kellene, mégiscsak ott csináljam. Hetes módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosítás, Svensson úr, öné a szó. Elnök asszony, ezeket a vastagonszerű szövegeket szeretnék bevenni ahol tehát a költségvetési támogatás segít a segély minőségének és hatékonyságának javításában, az ownership elvének érvényesülése alapján, figyelembe véve a politikai párbeszédet a donátorok és a, a kedvezményezettek között, is ez lehetővé teszi azt, hogy testre szabjuk a kedvezményezett országok számára a szegénység csökkentési stratégiákat segítő beavatkozásokat, és ezeket a szavakat szeretnénk bevenni a szövegbe, vastagon szedettet. Ah, tartózkodás elfogadva. Most pedig 12-es módosítás mellette, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es. Ez okafogyott. A hivatkozások egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene nem jól emelték fel a kezüket, nem eléggé elektronikus szavazás, hármas módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Végső szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Gratulálunk az előadónak. Il est où le dernier vote Je ne l'ai pas moi.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 szavazás, első bekezdés, második módosító, mellette, tessék, rajta, ki van ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Első bekezdés, első kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes. Nem. Kettes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum két részben mellette ellene tartózkodás elfogadva a második rész mellette ellene akkor második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, nem világos. Második rész, harmadik kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. 11-es, nem, 16-os módosító, 5-ös bekezdés mellette. Görenc úr támogatja a saját módosítóját? Komoly tartózkodás. Elfogadva. 17-es módosító, mellette ellenne tartózkodás. Elfogadva. 18-as módosító, mellette. Köszönöm, Görenc úr ellen elfogadva. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás nem vagyok benne biztos. A 19-es módosítót ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 20-as módosító, nem 22-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 23-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es módosító, 25-ös, 26-os egyben, blogban mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító Görenc úrtól kérte a szót, meg is kapja. Köszönöm szépen, hölgyem. A következő a szöveg a jelenlegi helyet, felolvasni a javaslatomat, úgy gondolja, hogy az Európai Unió legnagyobb kölcsönfolyosítóként vezető szerepet kell játszék a fejlesztésben, ezért független gondolkodó testület in-house kell felálljon, amely a bizottságot politikai döntéshozatalában segíti. Berman nem ért egyet, ki van mellettem. E, akkor jaj neki. E, szívesen megszólalom, csak ellene vagyok. Akkor szavazzunk. Ki van mellette a szóbeli módosítónak? Ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom. Lezárom elfogadva egyhangú szavazással gratulálok az előadónak. Bravo! Voilà, et maintenant on a On a Qu'est-ce qu'on a maintenant On a le prince de... Je vous laisse euh, trois minutes. Három perc, azaz kérem, hagyják el zaj nélkül a termet, tartsák tiszteletben azokat, akiket, akik folytatni kívánják az ülést. S'il vous plaît, nous commençons dans quelques secondes. Donc... Néhány másodperc múlva kezdjük a munkát. Kérem, foglaljanak helyet. Kérem szépen, foglalnak helyet. Fél órás késésben vagyunk. Yes. Alors, c'est ça. Alors, merci à toutes. Merci. Köszönöm szépen, hogy helyet foglalnak. Nem tudom, hogy nincsen még plusz szék a látogatók számára. Kérem, hogy akinek jut szék, üljön le. S'il vous plaît. Voilà, j'ai le plaisir de souhaiter... Nagy örömmel üdvözlöm kollégánkat, Éva Britt Svenssont, a Nőjogi és Egyenlőségi Bizottság elnökét és kollégáinkat a Nőjogi Bizottságból együttes ülést tartunk. A konfliktusokban elkövetett szexuális erőszak különös tekintettel a kongói demokratikus köztársaságban uralkodó helyzetre a mai témánk. Meghívtuk Margot Wallström volt európai biztosasszony, a konfliktusokban elkövetett szexuális erőszak kérdésével foglalkozó ENSZ külön megbizottat, valamint Denis Mukweg doktort, a Bukka Vúj Panci Kórház nőgyógyász szakorvosán, szakorvosát tegnap díjat kapott Brüsszelben, a Baldwin király díjat. Kérem, tapsoljuk meg! Köszönöm s'il vous plaît, attends. Je salue également par... Szintén üdvözlöm Ave Mava Saxani úrat, elnézést, ha rosszul ejtem ki a nevét, kongói köztársaság nagykövetét, valamint itt sajnos nem kaptam nevet, Anne és azon személyeket, akik a kongói közösség nagykövetségét képviselik. Az Európai Parlament többször is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és állásfoglalást fogadott el. A két bizottság úgy gondolja, hogy a közvélemény figyelmét fel kell hívni erre a problémára, a két meghívott másként, de ugyanaz ellen, a jelenség ellen harcol. Megadom a szót Margó Vasröm asszonynak kb. 20 percre, sőt, ha lehet 15 percre, hogy az elvesztegetett időt valahogy behozzuk, hogy beszéljen ENSZ Béli munkájáról, milyen sikereket tudott elérni, és milyen kihívásokkal kell szembenézen. Utána pedig Mükvege doktor kap szót, hogy mondja mondja el helyszíni tapasztalatát. Wallström asszony kap szót 15-20 percre. Önni a szó. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ismét az Európai Parlamentben, és e nagyon fontos kérdésről szólalhatok fel. Különös megtiszteltetés számomra, hogy <clears throat> Döni Muk végét itt láthatom, aki egy jól ismert személyiség, a bukavói, a panci, de bukavói kórház <clears throat> nőgyógyásza úr, és ő utánam szólal meg. Az én posztom egy teljesen új poszt, egy éve jött ez létre, és a biztonsági tanács egyik nemrégi határozata hozta létre ezt a pozíciót, amely a nők szerepével foglalkozik a biztonság területén hiszen körülbelül tíz éve foglalkoznak azzal, hogy a nőkre más hatással van a háború, mint a férfiakkal, illetve a békében is más szerepet játszanak, ezért a béketárgyalásokban szerephez kell őket juttatni. Ezen felül pedig az utóbb, a legutolsó határozata a biztonsági tanácsnak elismerte, hogy a nők terhére elkövetett erőszakos cselekmények hadi cselekménynek tekintetőek. Globális fellépést folytatunk, nem csak afrikai, hanem kongói problémával állunk szemben, hanem a földünkön lévő minden konfliktusban, háborúban felmerül ez a probléma, tehát a büntetlenséget kell megszüntetni, a politikai vezetés, az ügy politikai politikai hangot kell adni az ügynek, és biztosítani kell, hogy az ENSZ határozata lépjen fel, és helyzetbe kell hozni a nőket, biztosítandó, hogy a döntéshozatal során ők is szerephez jutassanak. Mint mondottam, az én szerepem egy globális szerem. Én és a kis csapatom kilence vagyunk összesen. Hét fókusz országot választottunk ki, a Kongói Demokratikus Köztársaság az egyik, aztán még négy afrikai országot választunk ki, a Közép-Afrikai Köztársaságot, Szudán, tehát most az egész Szudánról beszélek, Dél-Szudánról is, Elefántcsontpart, akkor a Közép-Afrikai Köztársaságot, ezt említettem, aztán Bosznia-Hercegovinát és Kolumbiát. Tehát Afrikán kívül is néhány országot kiválasztottunk, ahol ezzel a, ez a probléma még most is jelentkezik, vagy pedig a szexuális erőszak túlélőinek és áldozatainak az igazságszolgáltatása problematikus. Hogyha visszatekintünk a jelenségbe, jelenségére. Mindenki azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan, <clears throat> ezt um, ez el, ugyanakkor azt szokták mondani, hogy ez elkerülhetetlen, és hogy ez uh, mindegy, mindegy minden háborús eseményekkel jár. És utána pedig azt is szokták mondani, hogy ez nem elmondható. Még a Nürnbergi háborús perben is az a ügyész azt mondta, hogy ezeket az atrocitásokat nem tudja leírni. Tehát de két koncepcióval szemben állunk föl. A tömeg megerőszakolás, a tömeges szexuális erőszak épp annyira nem elkerülhetetlen, mint amennyire a tömeggyilkosság sem elkerülhetetlen. Éppen ezért el kell ítélnünk ezeket a cselekményeket, és biztosítani kell, hogy minden politikai lépésünkkel harcolunk a tömeges szexuális erőszak ellen. Mukvége, doktor munkája ezért olyan fontos, mert ő segít abban, hogy a némaságot megtörje. Minden, minden amit ön tesz, önök tesznek ebben a parlamentben, a programok és politikák, amelyeket folytatnak, azokban ezeket a kérdéseket fel kell tenni, hiszen hogyha nem teszik fel a kérdés, akkor fennáll a veszélye annak, hogy választ sem kapnak, nem ismerik a helyzetet. Tehát minden politikánkba integrálni kell a kérdéseket. Még egy nagyon fontos kérdést szeretnék felvenni. A Kongói Demokratikus Köztársaságban a milíciák fegyveres csoportok tevékenységét a bányászatból finanszírozzák. És az konfliktusból származó ásványi kincsek ügye ezért játszik olyan fontos szerepet. Az USA-ban már egy törvényt is elfogadtak, hogy fel kell térképezni, hogy mely ásványi kincsek szám, származnak a konfliktusokból, a háborús konfliktusokból, nyomon kell követni ezeket, hogy ne kerülhessen piacra, és azt gondolom, hogy ezt a törvényt az Európai Uniónak is folytatnia, követnie kell. Remélhetőleg a konfliktusból származó gyémántokhoz hasonlóan a konfliktusból származó ásványi kincsekről is egy eh, jogszabály jön létre. Múlt év decemberében fogadták el az 1960-as BT határozatot, amely a biztonsági tanács lehetőségeit kiaknázza, és így biztosítja, hogy nyomon követjük ezt a programot, beszámolunk a programról a jövőben azért, hogy több számadattal, tényen rendelkezzünk az érveink számára, hiszen gyakran a szégyen, rejtel, szégyen mögé rejtőzködik ez a ügy. Általában egy bejelentett erőszakos cselekmény mögött 50 bejelentetlen titkos rejlik, utána pedig fontos, hogy megnevezzük és pellengére állítsuk az elkövetőket, ezen felül pedig szankciókat is kell alkalmazni, amelyek a biztonsági tanács rendelkezésére állnak, a vagyonok befagyasztása, beutazási tilalom, és még folytathatnám az elkövetők esetében. Ez egy nagyon erőszakos ez egy nagyon komoly eszköz annak érdekében, hogy a büntetlenségnek véget vessünk, és biztosítani kell, hogy legalább egy nő vegyen részt a béketárgyalásokon. Megszámoltuk, hár, az elmúlt tíz év alatt 300 béketárgyalást, folyt, béke megállapodást kötöttek, és ebből csak nyolcban említették a nők terhére elkövetett szexuális erőszakot, és hogyha nők nem ülnek a tárgyalóasztalnál, akkor a tárgyalásnál a lakosság felének a hangja semmilyen módon nem fog megjelenni, nem fog érvényesülni. Úgy gondolom tehát, hogy a nők terhére elkövetett szexuális erőszak súlyával még mindig nem vagyunk tisztában, ez egy nagyon nagy akadálya a béke és a stabilitás megteremtésének mindenhol a világban. Tudjuk, hogy generációk óta zajlik ez, elkövetik ezeket a cselekményeket, és éppen ezért minden erőfeszítés, amelyben gazdasági, szociális fejlődést akarunk biztosítani, annyival nehezebb lesz és annyival drágább lesz a nemzetközi közösség számára. És éppen ezért meg kell említenünk, hogy milyen szenvedésen mentek végig ezek a nők. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Parlamentek két illetékes bizottsága bátran megtöri a tabut, bátran mer beszélni erről a problémáról, és specifikus példákat is felsorol. Líbia az utolsó példa. A biztonsági tanács becsvágyó határozatot hozott, de ugyanakkor kihagyta a líbiai határozataiban, a meg, nem említette a Líbiára vonatkozó BT határozatokban a nők terhére elkövetett szexuális erőszakot. Úgy gondolom, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban ö, elkövetettek egyben a nemzetközi szolidaritás próbája is lesznek, és azt is próbára teszik, hogy mennyire elkötelezettek tudunk lenni az intézkedéseinkkel, amelyeket meghatározunk, és hogy mennyibe tudjuk a némaságot megtörni. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, köszönöm, hogy napirendre vették ezt a kérdést, és nagyon remélem, hogy az ENSZ és az Európai Unió között létrejön a kooperáció, tehát az együttműködés és a koordináció és így sokkal többet tudunk tenni szégyenletes cselekmények felszámolása érdekében. Köszönöm. Most pedig átadom a szót Mukvége doktor úrnak. 15-20 perc. Köszönöm szépen, hölgyem a szót. A, uh, átlás megjegyzések Vásolmasszonytól a tömeges erőszakra vonatkoznak. Én szeretnék a kongói demokratikus beli állapotokra kitérni az utóbbi 15 évre. Azok a szexuális erőszak esetek, amelyre amiről beszélünk a médiákkal, melyik állításával ellentétben, ez nem kulturális tény, ez a háborúból ö, következik. Ö, a konfliktus kialakult, és a konfliktus utáni helyzetről is beszélni kell. Így lehet a nemi erőszakot megfelelő kontextusba helyezni ezek a bűncselekmények, amelyek történtek a kongói köztársaságban, ezekkel kapcsolatban azt látjuk, hogy rendszeresek. Gyakran egész falvakat érintenek, függetlenül a kortól, néha a nemtől is, akitket megerőszakolnak egy faluban azt tapasztaljuk, hogy azok a csoportok, amelyek ezt elkövetik, hasonló módszert alkalmaznak. ez oda vezet, oda az a meggyőződéshez, hogyha egy csoport rendszeresen nem erőszakot követ el, akkor a ö, csoportot nagyjából be lehet azonosítani. Ezek tervezett cselekmények, és megvan a maga indoka. Vaslom asszony elmondta, az indok az, hogy illegálisan kizsákmányolják a kongói köztársaság természeti erőforrásait. Az, hogy ezt megtehessék, ahhoz el kell űzni a lakosságot arról a területről. Tehát van egy rejtett cél, a terület elfoglalása. Olyan térképeket is adtak ki, amelyek mutatják, hogy hol a legtöbb áldozat. Nos, ott, ahol a legtöbb arany van vagy más ásványi kincsek. Tehát teljesen világos a célja a bűncselekményeknek. Az a szomorú dolog, hogy a nőt célozza ez, hiszen ő a család pillére, a társadalom pillére. Hogyha őt sikerül félrerakni, akkor sokkal könnyebb az egész célzott közösséget megsemmisíteni orvosi szempontból az utóbbi 15 évben azt láttuk, hogy egyre több ilyen cselekmény van amikor 96-ban elkezdtem működésémet a kongói köztársaságban, akkor ez a háború nem a sérülésekről szólt. Sokféle sérülés volt, nem csak ezek voltak. Laurent Désiré Kabila elnök azt akarta, hogy szövetségesei származási országokba távozzanak, menjenek vissza. Változott a taktika. ...1999-ben kezdődött a nemi szervekkel kapcsolatos sérülések megszaporodása. Nincs más a magyarázat rá, mint hogy ezeket a nemi szerveket meg akarták semmisíteni. Nőket élve is eltemettek, például Kaszikában. A következő fázis a háborúnak a tárgyalások után volt, a Sank tárgyalások után vannak olyan, voltak olyan csoportok, amelyek újra kezdték a háborút a köztársaság keleti felében. Nem tartották be a megállapodást, és egy újabb mozgalom indult, a kongói lakosság, a májmájok ellenállásba fogtak, és ruandai menekültek is politikai, katonai szervezetet hoztak létre és ez teljesen más képet ad. A e, háború ekkor a civil lakosságra irányult, amikor a e, kormánycsapatok az ellenzéki mozgalom ellen fordultak, és a civil lakosság fizette meg ennek az árát, főleg a nők. Azt tapasztaljuk mindkét oldalon, hogy a nők nagyon súlyos sérüléseket szenvedtek. És itt új mérföldkő következik. a májmájok, az ellenzékiek szempontjából egyfajta vegyülés, mégpedig milyen? az átmenetet igazságügynek a döntéseit igazságszolgáltatások nem tartottak be. Összekeverték a kormánykatonákat, a lázadókat, akiknek semmilyen képzettségük nem volt. Voltak tíz éves gyerekek, akik tizenösen kezdték a lázadást, kaptak fegyvert, de mit akartak ők valójában? Élelmet, pénzt, és nőket is kaptak. Így nevelték fel a gyerekeket az erőszakba. Nem vették figyelembe ezt a, azt, hogy ezek a gyerekek milyen sérülést okoztak és szenvedtek. Bekerültek ezek a gyerekek a hadseregbe, de a ö, traumát nem is próbálták megkezelni a későbbiekben. Azok a gyerekkatonák lettek a ö, hadsereg részei a FARDC katonái követték el az erőszakot, de kik ezek a katonák? Erről nem beszéltek. A prevenció szellemében a történet ismeretében talán arra kell koncentrálni, hogy ez hogyan történt, tehát kikkel történt. Tudni kell, hogy ki, mikor, mit tett. Ma Kongóban azt sem tudni pontosan, hogy e hány nőt erőszakoltak meg, ha megnézzük a statisztikákat, nagyon eltérőek. Nem tudjuk, hogy valójában mi történik. A monitoringgal azt is meg lehet tudni, hogy hogyan alakultak a bűncselekmények. Amikor a e, leszerelt katonákat úgy próbálják visszailleszteni a társadalomba, hogy a traumát nem kezelték, az egy veszély a társadalom számára. Nem veszik figyelembe, hogy ezek az emberek nem tanulták meg kultúrájukban a nőknek, a közösségnek a tiszteletét. Még valamire szeretnék kitérni. Látjuk, vannak olyan gyerekek, akik látták, hogy a szüleiket megerőszakolták, megölték szülőként nem tisztelték őket. Ezek a gyerekek ott vannak a közösségben. Ne csodálkozzunk rajta, hogy ezek a gyere, ezeknek a gyerekeknek hogyan alakul a sorsa. E, eljött az idő, hogy külön odafigyeljünk azokra a gyerekekre, akiknek a szülei mártírok lettek, akiknek az anyját megerőszakolták hogyan tiszteljék ők mások anyját. Vannak olyan gyerekek, akik a nemi erőszakból születtek. Ők nem gyökereznek a közösségbe. Nagyon nehéz az anya számára elfogadni a terhességet. Pszichológus csapat kell ahhoz, hogy megtanulja, hogy milyen a gyerek és a nemi erőszakból származó, az anya és a nemi származó, erőszakban származó gyerek közti kapcsolat. Negatívan viszonyul az anya a gyermekhez. Egy bizonyos kor után amikor újra akarja kezdeni a nő az életét, akkor ezek a nők lemondanak a gyerekről. Az életet újra akarom kezdeni, és a partnerem nem akarja ezt a gyereket. Hiába visszük ezt a gyereket valahova, ő gyakorlatilag a gyilkolásból számolnak, nem ismerik el a gyereket. Ne csodálkozzunk, hogy ezek a gyerekek újabb hóhérokká válnak, a nők hóhéraivá. Prevenció kell, stratégia kell, hogy ezek a gyerekek beilleszthetőek legyenek a társadalomba. Itt be is fejezem, ennyire tellett az időmből. Köszönöm. Most pedig Svensson asszonynak adom át a szót. Thank you and, um... Köszönöm szépen, és köszönöm szépen két vendégelőadónknak azt, hogy eljöttek, köszönöm az információt, amit adtak, és köszönöm az elkötelezett munkájukat, amelyeket ezen szörnyű, háborús konfliktusokban a nők terhére elkövetett szexuális erőszak ellenében tednek. A nőjogi és esélyegyenlőségi szakbizottság vezetőjeként külön megtiszteltetés számomra, hogy a saját nevemben és minden parlamenti képviselőtársam nevében együttműködhetünk a DEVE szakbizottsággal a e kérdéskörben. És véleményt cserélhetünk cselekményekről. Néhány bevezetőt szeretné, bevezető észrevételt szeretnék tenni, hiszen tudom, hogy sok képviselőtársam kéri a szót, tehát csupán annyit szeretnék mondani, hogy az gender alapú erőszak elleni bármilyen fajta harc szakbizottságunk, a Nőjogi Szakbizottság egyik alap prioritása. A háborús és fegyveres konfliktus helyzetekben a nők terhére elkövetett erőszak az emberi jogok lábbal tiprása, és egyben háborús bűnnek is tekintendő. Van itt még egy pont, amelyet fel szeretnék venni. Mégpedig, hogy arra van szükség, hogy minden béke folyamatban helyzethez juttassuk a nőket, és a 13-25-ös ENSZ-BT határozatnak eleget tegyünk, a, amely épp ezen cselekményekről szól. Nagyobb együttműködésre van szükség az EU és az ENSZ szervezetei között konkrét lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az erőszak ezen visszataszító formáját megszüntessük, már pedig azt látjuk, hogy egyre több ilyen esemény történik a konfliktusos helyzetekben, már pedig közösen kell dolgoznunk annak érdekében, hogy ezt a rémes helyzetet nek véget vessünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig átadjuk a szót a képviselőknek. két perc képviselőként, mert valóban késésbe vagyunk, és szerintem kevés szóban is el tudjuk mondani a dolgokat. Én magam szeretem volna önnek elmondani, doktor úr, hogy nagyon örülök, hogy találkoztam önnel, Múkvegel doktor úr. Voltam a Pánzi kórházban, amelyet ön igazgat. Majd a misszió után tájékoztatom a bizottságot, de nagyon sok pénzt felhasználtak már arra, hogy a szexuális erőszak ellen harcoljanak, de tudjuk, hogy nagyon kevés érkezett meg a az áldozatokhoz. Amikor Kinsaszában voltunk a parlamenti közgyűlésen, akkor több kollega, jó magam is, rendkívül nagy csalódásként konstatálta az, hogy szinte semmi nem szólt arról, hogy többszörös szexuális erőszak fordul elő Jaundéban a regionális ülésen Közép-Afrikáról április 28-29-én nagyon konstruktív eszmecsere volt a szexuális erőszakról a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Ezek egyébként szerepelnek a végső záró közleményben is, majd ebből idézek és a közleményhez hozzátettük, hogy a parlamenti képviselőket felháborította a szexuális erőszak megsokszorozása és ezek bagatelizálása. Mindez egy politikai akaratból származik, az államoknak ratifikálniuk kell, és meg kell valósítaniuk azokat az egyezményeket, amelyekhez csatlakoztak. Kérjük továbbá, a szexuális erőszak áldozatainak ház, áldozatai házának létrehozását. Úgyhogy ezt szeretük volna még hozzáfűzni a kommunikéhez, a közleményhez. Most én befejeztem, és Gurmai asszonynak szeretném átadni a szót. Gurmai Zita asszonynak. Euh, Köszönöm uh, szépen, uh, elnök asszony. Uh, nagyon örülök, hogy itt láthatjuk. Az Európai Parlamentben régóta dolgozunk intenzíven együtt. Egyetértünk, hogy a szexuális erőszak az egyik leggusztustalanabb eljárás a nők ellen irányul, és az emberi méltóság ellen irányul ezt nőként is mondom. Technikai kérdésem is lenne. Néhány hete Michel Bachelet üdvözölhettük itt, és a nők helyzetéről beszélhetünk világszerte. Szeretném tudni, hogyan működnek együtt önök az ENSZEL, milyen ez a gyakorlatban. Második kérdés, tudom, hogy Kongo a fő témánk, ma is nagyon örülök, hogy hallottam Mukwege úr szavait. Néhány hete Líbiáról olvastam nagyon aggasztó híreket. Kiderült, hogy Katafi erői viagrát kaptak, kifejezetten azért, hogy erőszakot kövessenek el. Ezt nem erősítették meg. Ez továbbra is háborús bűnnek számít, ha ez igaz. Hogyan tudjuk ezt az információt ellenőrizni? Ez amerikai hírszerzési hír. Ez ellen fel kell lépni, hogyha igaz. Köszönöm szépen. Most több kérdést hallgatunk meg, mindenkinek maximum két perce van, és a listát, listát lezárom, mert soha nem érünk a végére, nagyon sokan kértek szót. Görenc úr, kérem. Köszönöm, elnök asszony. Jó magam, és szeretném üdvözölni a panel személyiségeit. Rendkívül súlyos témával foglalkozunk. Köszönünk Wallström asszonynak is, hogy eljött. Biztosként már ismertem önt, amikor a környezetvédelemmel foglalkozott. Köszönjük Svensson asszony jelenlétét, és néhány szót szólnék Mukwege úrhoz. Ön nem volt itt akkor, amikor megkapta a Zsanve díjat megkértek engem arra, hogy szóljak néhány szót akkor az ön életéről, munkásságáról. Két dolgot szeretnék idézni, akkor ön nem tudta ezt meghallgatni, mert nem volt itt először is. Ev Ensler mondta Mugvege doktorról Kongóban, ahol több tízezer asszonyt állati módon erőszakolnak meg évente. Mugvege doktor kezeli az ő megtört lelküket és testüket. Kiemelkedő az ön munkája, és nem is tudjuk felbecsülni, hogy mennyire nagy szükség van erre. De van egy másik dimenziója az ön tevékenységének, ki kell ezt emelni. Ez az ön beszédmódja, ahogy beszél erről az ügyekről, mert eh, ez eh, egy nemzeten belüli konfliktus, ez eh, általában senkit nem érdekel, a nemzetközi jog hallgat ezzel kapcsolatosan, és nem is nagyon emlegetik fel. Ezeknek a nőknek van egy ügyvédjük, aki a külső világban megvédi az ügyüket, és egy másik idézet, amit szeretnék felolvasni, ebből az alkalomból, ez pedig egy közmondás, afrikai mondás, amíg az oroszlánoknak nem lesz történészük, addig az oroszlánok történelmét a vadászok fogják megérni. Ön helyettesíti a vadászokat a azon nők történetének megírásában, akik teljes módon összetörtek és undorító konfliktus tárgyai, áldozatai lettek. Köszönet azok nevében, akik tudták az ön pályafutását követni, és mondja el nekünk, mit tudnánk többet tenni azért, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, hogy valahogy ezt az egész problémakört sikerüljön kézbe venni és megoldani. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Fárm úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm kollégák, üdvözlöm Mukvége urat és Wallström asszonyt. Két kérdésem van, főleg Wallström asszonyhoz. Egyrészt, mi történik az önök mandátumával való jövőben? Ha jól értem, ez időben meghatározott az ön munkájának futamideje, de ha jól értem, állandóvá szeretné tenni ezt a funkciót, vagy legalábbis meg szeretné hosszabbítani, meg tudja mondani, hogy miben tudjuk támogatni? Másodszorban említette a konfliktusokból származó ásványi kincsekre vonatkozó amerikai törvényt, és az Európai Uniótól szeretné, hogy hasonló törvényt fogadjon el. Számíthatunk-e a bizottság vagy a tagállamok kezdeményezésére ezen a területen, vagy pedig bennünket kér, hogy mi tegyünk javaslatot egy ilyen jogszabálytervezetre a parlament részéről. Végezetül pedig a Resolution határozat című film premierjén fogok vét, részt venni, és um, az A3G3-ban ezután az ülés után mutatják be ezt a filmet, és mindenkit szeretettel látok. Negyelcseve asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Wallström asszonynak és Mukwege úrnak az igen aktuális szavaikért, és szeretnék felvetni kérdést kolléganőmmel. Először is emlékeztetnék a kontextusra és arra, hogy mennyire fontos mindez az ilyen típusú bűncselekményben, hiszen a szexuális erőszak valóságos háborús fegyverré vált, úgyhogy nem szabad elfelejteni ezt a tényezőt. Szerintem a probléma gyökerei iránt kellene inkább érdeklődni, és miről van itt szó? A nő képének reprezentálása helye a társadalomban, erről nyíltan kell beszélni, vannak itt tabuk, de az nem segít. Az iskola szerepe, mit tesz a Kongói Demokratikus Köztársaság azért, hogy az iskolások minél hamarabb megismerkedjenek a nő tiszteletbetartásával, az egyenlőség, a jogok tiszteletbetartásával? Másik a különböző érintett struktúrák együttműködésére van szükség a az önök igazságügyi rendszere mit tesz azért, hogy a nők bizalmat érezzenek, és megadják a az információkat, és legyen példa arra, hogy valakit elítéljenek, és megbüntessenek ezért a bűncselekményéről. Wallström asszony, ami az áldozatokat illeti, a legnehezebb beszéltetni őket. Nem lehetne több fogadó struktúrát létrehozni azért, hogy az embereket jobban képezzék a megoldásra. A másik a prevenció, szeretnének-e célzottabb programokat, amelyek figyelembe veszik a különböző területek specifikus vonásait. Köszönöm. Kosta asszony, maximum két percben. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek és meghallgathattam e két felszólalást. Különösen ezt a drámai tanúságtételt, amelyet Mukvége doktor tett, és ez egy valódi példát ad arra, hogy hogyan lehet igazán sikeresen felszólalni, és hogyan lehet megmutatni ezeket az eseményeket Európában is. Szimbolikus jelentősége van ennek, és valóban a nők a nőket fegyverként a család és a, a nők terhére elkövetett erőszakot a család és a, a társadalom berendezkedés elleni fegyverként használják. Több kérdés merül itt fel Egyrészt a gyermekekre vonatkozó kérdés. Doktor úr, vannak-e olyan projektek, melyet nemzetközi szervezetek folytatnának le, amelyek segítenek a gyermekeknek? Mit tehetünk még annak érdekében, hogy még segítsünk? Mit tehet Európa? Mit tehetünk mi? Másodszorban. Létezik a határellenőrzés azon információk alapján, amelyeket én kaptam, a lakosságtól, a kongói lakosságtól, abból is erednek a problémák, hogy más országokból, például Ruandából jönnek be emberek. Arról beszéltek, hogy keveredik a lakosság, és ez is veszélyt jelent, tehát létezik a határellenőrzés. És harmadik kérdésem, erről kollégám is beszélt, a definícióra vonatkozó kérdés ez. Hogyan milyen büntető jogi eh, módon tekintik a férfiak vagy nők terhére elkövetett szexuális erőszakot. Tudjuk, hogy 130 ilyen eset volt. 130 büntető eljárás indult, eh, és ilyen módon eh, biztos, hogy a BTK-ban létezik egy ilyen tényállás ezen felül használni lehet-e esetleg a nemzetközi jogot és a hágai nemzetközi bíróságon keresetet lehet-e indítani, hiszen Carla de Ponte maga egy jelentést készítette kérdésről. Mit lehet tehát tenni? Ezen felül pedig a nyomon követhetőség kérdését is fel szeretném vetni, hogy lássuk, hogy a nőket hogyan látják. Hogyha többet beszélnek a megengedett időnél, a, időnél akkor mások nem tudnak hozzászólni. Svensson asszony, önné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, eh, hogy itt van Wallström asszony és eh, Denis Mukvége úr is. Hihetetlen mindaz, amiről beszámolnak, de hát persze hallottunk már ilyen híreket korábban is. Doktor úr, egy kérdésem van önhöz. A gyermekek, akiket eh, szoldateszkának eh, soroztak be, gyerekkatonának soroztak be, világos, hogy egész életükben traumákkal fognak küzdködni. Hogyan segíthetünk nekik? Hogyan járulhatunk hozzá ahhoz, hogy megbéküljenek magukkal és a társadalommal? És még egy valamit hozzá szeretnék tenni. Meg vagyok róla győződve, hogy Észak-Afrikából is jönnek majd olyan nők és leányok, akikkel hasonló történt. Például a libiai helyzetre gondolok. Tehát mi az EU tagállamokban be kell, hogy fogadjuk ezeket az embereket, és nem szabad, hogy lezárjuk határainkat, és csak a kongói helyzetet tárgyaljuk meg, hanem igenis az észak-afrikai országokkal is törődni kell. Köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm, én is rövidre foghatom magam, hiszen sok minden elhangzott már, amit mondani akartam. Nem először hallunk ilyen szörnyűségekről, és kvázi hatalom nélkül eh, vagyunk. Ezért konkrét kérdésem van Malmström asszonyhoz. Arról beszélt, hogy fontos, hogy az ENSZ és az EU között eh, mélyebb legyen az együttműködés. Mit tehetünk mi konkrétan, hogy ezen együttműködést javítsuk? És Mukvége úrnak hozintézek két kérdést egyrészt elegendő humanitárius segítséget kapnak-e, vagy több orvosi vagy pszichológiai támogatást szeretnének-e kapni a érintett nők vagy gyermekek megsegítése érdekében. Másodszorban pedig mit gondol, mit tegyünk mi az Európai Unió részéről, hogy az önök országában a helyzetet javítsuk? Köszönöm. Köszönöm, Donszki szúr. Yes, thank you, Madam President. Köszönöm szépen, állok asszony. Denis Mukwege-t már eh, korábban óta ismerem, nem csak azóta, hogy eljött a parlamentbe, egy nagy humanista, nagy személyiség, de ennek ellenére a legnagyobb elismerésemről szeretnék adózni önnek, uram. De korábbi egyetemi professzorként volna egy kérdésem, a politikai eszközökre szeretnék rákérdezni. Mit lehet tenni, hogy a világban ezeket a katasztrofális tendenciákat megakadályozzuk? És még egy valami. Gyakran az erőszakról alkotott képzetünk akadályozza meg, hogy sikeresek legyünk az erőszak elleni fellépésben. Ha nem tudjuk, hogy honnan származik az erőszak, nem tudunk fellépni ellene. Tehát kérdezem, mit lehet tenni annak érdekében, hogy a népírtás és a a háborús bűnök kategóriája mellé a femino feminocidiumot, a nők szisztematikus kiírtását is bevegyük, vagy bevehetjük-e esetleg az egyetemi tantervekbe a nők terhére elkövetett erőszakot, hogy tanítsuk a fiatalokat erről? Bauer asszony. Like to... Köszönöm szépen. Én magam is teljes elismerésemről szeretnék adózni, és nagyon hálás vagyok, hogy ma azt azt mondani, hogy itt még cserélhetünk. Üdvözlöm ismét a házban. És csak egy kérdésem volna. A felelősség, a nemzetközi közösség felelősségére vonatkozó kérdés ez. Hiszen amit meg tudtunk tenni, azt megpróbáltunk megtenni, állásfoglalásokat fogadott el a tisztelt ház, felemeltük a hangunkat, de úgy tűnik, hogy ezt a hangot, ez a hang a Kongóig nem jut el. Hiába fogadtunk el tehát állásfoglalásokat. Nagyon nagyra értékelem Mukvége úr azon észrevételét, hogy a, a megerőszakolás, a szexuális erőszak nem egy esemény, nem egy szinguláris esemény, hanem tömegesen használják föl. Az USA egy kutatást publikált múlt héten, amiből az derült ki, hogy millió számra megy a szexuális erőszakos cselekmények száma Kongóban. Ez valóban a társadalom szövetét kezdi ki. Hosszú távú kihatással jár ez majd minden társadalomban, nagyon súlyos, stigmatizációhoz is vezet, és a stigmák konzekvenciájával is szembe kell nézni. Kérdezem hát, milyen konkrét lépéseket tehetünk mi, ön, Malmström asszony az ENSZ-ben, és mi az Európai Parlamentben? Köszönöm szépen. A Kongói Demokratikus Köztársaság nagykövette, ő excellenciája egy rövid felszólalásra, ha szót kérne. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérjük, tisztelt Uram, hogy üljön le. Uram, én vagyok ennek az ülésnek az elnöke, és nagyon kérem, hogy üljön le. Köszönöm. Tisztelt Uram! Kérem, hogy nyugodtan filmezzen, és hagyja a nagykövet urat válaszolni. Hogyha ez nem felel meg önnek, akkor elhagyhatja a termet. Excellenciás uram, öné a szó. Monsieur, s'il vous plaît, vous respectez... Tisztelt Uram, kérem, hogy tartsa tiszteletbe a szabályokat. Filmezheti azt, akit akar, Kérem a biztonsági erőket. Kérem önöket, uraim, hogy hagyják el ezt a termet. Uraim, hagyják el a termet. Hagyj el a termet.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 Befejeztük az ülést. La séance est terminée. Az ülést ezennel berekeztettük. C'est suspension de séance, j'attends la sécurité. C'est inadmissible, je n'ai jamais connu... Várom a biztonsági erőket, ez elfogadhatatlan, ilyen helyzetet még nem tapasztaltam a parlamentben. 3 minutes de suspension. Három perces felfüggesztés, hölgyeim és uraim. J'aimerais bien que le service de sécurité fasse son travail, s'il vous plaît. Szeretném, hogyha a biztonsági szolgálat elvégezni a munkáját.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 és kicsit kevesebb zaja vannak. Nagyon sajnálom ezt a megengedhetetlen viselkedést, felelőtlen viselkedést. Elnézést kérek, excellenciás uram, hogy megszakították őt, és remélem, hogy ilyen jellegű incidens nem fordul többet elő, mert ez semmi pozitívat nem hoz senkinek. Tudjuk, hogy mi történik a kongói demokratikus köztársaságban. Mindannyian megpróbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy ez a lidérc nyomás véget érjen. Értem egyes személyek élénk reagálását, de bizonyos szabályokat be kell tartani, legyen az a Kongói Demokratikus Köztársaságban vagy az Európai Parlamentben. Most pedig átadom a szót a Kongói Demokratikus Köztársaság nagykövetének, ha hozzá kíván szólni. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik üdvözölték azt, hogy a nemzetközi közösség egyre jobban odafigyel a kongói lakosság drámájára ennek a drámának a forrása egy sajátos helyzet, ez egyébként nem része a mi kultúrákban, és ezt nem valami dekrétum alapján végzik, vagy nem akarnak ebből nemzeti sportot őzni. Mindannyian az afrikai kultúra szerint azt mondják, hogy ha ha nem tudja valaki megvédeni a feleségét, anyját vagy női, kollega, női kollégáját, akkor ez talán a legnagyobb szégyen, ami egy férfivel előfordulhat. Ez a helyzet az egész kongói társadalomra vonatkozik. Ez a háborúból származik, és ezt az időben el kell helyezni. A doktor úr 15 évről beszél, volt, aki 13 évről, és a módszer, amit alkalmaztak, és ami kívülről érkezett hozzánk, a különböző határozatok ellenére, amelyeket meghoztak az egész folyamatban, az ENSZ 34-es határozatától kezdve az Ámané Túr határozatig a belső eh, eljárásra vonatkozó, kongói eh, belső eljárásra vonatkozó határozatig, mindnek az volt a célja, hogy a dráma enyhüljön. Mégis mindenki ezt eh, tűrhetetlen helyzetnek érte meg. Intézkedéseket hoztak, itt válaszolok az egyik parlamenti képviselőnő kérdésére, aki az igazságügyi eljárásról beszélt. Ez nem okoz gondot globális szinten, hanem inkább az a gond, hogy valóban vége legyen ezeknek az erőszakos cselekményeknek, ezek a fegyveres csoportok kívülről jönnek. 94-ben ruandai menekülteket fogadtunk, itt héten keresztül 7 millió menekültet, és sajnos a háború folytatódott a súlyos következményekkel együtt, amelyeknek a nők a részesei. Szó van itt az igazságügyi részről, és arról is, amiről a doktor úr beszélt, vagyis, hogy úgy nőnek fel a gyerekek, hogy azt hiszik, hogy a nők is háborús szintér, és ez a társadalmi fölemelkedés eszköze. Egyébként a közülés során találkoztunk elnökasszony Kinsasában, és itt szó volt az emberi jogokról, de sok európai küldött nem is volt a teremben jelen. Most az erőszak, nem csak a tömeges erőszak, az emberiség elleni erőszaknak számít nagyon sok országban. Úgyhogy jogalkotás szempontjából a dolgok jó irányba felnőttek, de itt a nagy döntéseket meg kell hozni, a nők szenvednek ettől, és ahogy az egyik küldött mondta, amíg az oroszlánoknak nincs történészük, addig az oroszlánok történetét a vadászok írják meg, az emberek. A monitorozás gondolata nálunk is felmerült, az államfő ellenőrzése alatt, és úgy döntöttünk, hogy a kérdést holisztikusan kell kezelni, minden aspektusát figyelembe véve, mert azok az emberek, akik menekültnek számítanak a társadalomban, a jog nem tudja a helyzetüket visszaállítani. Azok a nők, akiket megerőszakoltak, és a társadalom is kiveti őket, velük találkozni kell. És Mukwege doktor úr egy sor dolgot tesz, és, de még nagyon sok feladat marad hátra. A statisztika azt mutatja, hogy csökken az erőszak száma, de ez még mindig túl magas számú a cselekmények száma, mivel már igazi trauma áldozata a lakosság. Megértem, hogy önök érdeklődnek mindez iránt, és a súlyos problémákat egyre inkább szeretnénk megoldani. Meg kell bocsátani ezeket a túlkapásokat, mint az előbb itt választások lesznek Kongóban, úgyhogy a politika radikalizálódik, de az áldozatok ott vannak és szenvednek továbbra is. Elnök asszony, nagyon hálás lennék, hogy ha ezt még ezt a vitát el lehetne mélyíteni tiszta fejjel, és azzal a lehetőséggel, hogy valóban nyugodt körülmények között még számadatokat is kicserélnénk. Tegnap az országomat meg tapsolták azért a munkáért, amelyet Mukwege doktor végez. Ma szeretnék az itt tapasztalt viselkedés miatt elnézést kérni. Tegnap valóban meg tapsoltak minket azért, amit a doktor úr tesz, de amit most itt mások tettek, ez nem fogadható el. Elnök asszony, készen állok arra, hogy erről a kérdésről elmélyülten beszéljünk. Én is emberi jogi védőként kezdtem a közéletemet, és nagyon is elköteleztem magam. A cél az, hogy a monitorozás, a köztársaság elnöke ellenőrzése alatt végezzék. Nem csak jogi, gazdasági, szociális problémáról van szó, ez egy holisztikus probléma, és a megoldás is csak holisztikus lehet. Hogyha önök az állásfoglalásaikban tudnának egy ilyen intézkedést javasolni, akkor ezt a kongói demokratikus köztársaságban szívesen fogadnák, és mindenképpen vegyenek részt ennek a válságnak a megoldásában, hiszen ez minket megszégyenít, és az afrikai társadalom alapját a nőket célozta meg. Köszönöm, most pedig a bizottságnak adom át a szót Dickens úrnak. Egy percre elnézést nincs több időnk. Oui, merci beaucoup, madame la, la présidente. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Annyit szeretnék mondani, hogy először is gratulálok a doktor úrnak a nagyon is megérdemelt díjért. Példát mutat abban, mit lehet, mit kell tenni a jövőben. A bizottságon belül nagyon érzékenyek vagyunk erre a kérdésre. Nem szeretném ezt alibiként vagy ürügyként felhozni, de már fellépnünk az igazságszolgáltatásban, az egészségügyben, és további akciókat tervezünk. Ezt nem mentegetőd, nem mentegetőzni akarok. Ennyit tudtunk tenni. Megpróbáljuk a helyzetet megváltoztatni. Jelenleg arról gondolkodunk, hogyan növelhetjük az igazságügy és igazságszolgáltatása és az egészségügy támogatását. Elnök, köszönöm szépen, Mukwege doktornak adom meg most a szót. Őszintén elnézést kérek azért, ami történt. Nagyon sajnálom, hogy erőszakkal kell válaszolni az erőszakra az intolerancia ilyen jellegű társadalomban nehezen viselhető el. Ez mélyen érint engem. Hogyha így kell eljártunk, akkor sehova nem jutunk. Elnézést kérek a képviselőktől. Ez nem a kongói eljárás. Ennél többre vagyunk képesek. Először arról szólnék, amit Farm képviselő említett. Hogyan lehet jobban megismerni ezeket a bűncselekményeket? Hogyan lehet a közvéleményt ennek a tudatára ébreszteni? Amikor a, ez a magatart, a nőkkel szembeni magatartás kerül szóba, akkor összekeverik a normál magatartást az erőszakkal. Ez egy nagyon súlyos dolog. Az a lényeg, hogy vannak a szokásaink, a hagyományaink, de az nem elégséges. Nagyon jó törvényeink vannak. Amikor látom az alkotmányunkban, a 12-es, 13 es 14-es cikket. Nos, ez esélyegyenlőséget biztosít a kongolyak, kongói férfiak és nők számára. Mint ahogy elmondta a nagykövet úr, ő exen, excellenciája, nagyon jó törvényeink vannak. Ezeket azonban nehéz végrehajtani. Végre kell hajtani, be kell tartani. Ezt be kell vezetni nagyon korai stádiumban az oktatásba, hogy a fiatalok tudják meg, mit mond ki a törvény, hogyan kell a nőkkel viselkedni. Megvannak a megfelelő nemzetközi eszközök. Egyre több van belőlük. A 13-25-ös határozat tíz éve született. Sok országban azonban el sem kezdték ezt alkalmazni. Nagyon jó törvényeink vannak, de a lakosság tudomására kell hozni ezek létezését. Itt van a probléma. A ö, kongói programnak ez része kell legyen. A tantervnek része kell legyen. Jusson el ez a tömegekhez. Nedelcseva asszony az egyenlőségről beszél, női férfi egyenlőségről. Nehéz kérdés. Elmondhatom, hogy jogi téren sikerült elérni. Az igazság szolgáltatás egyszerűen kell, hogy működjék. A prevencióról szóltam hosszasabban korábban, és a kronológiáról. Orvosi szemszögből is megközelíthető, hogy mi a különbség a csoportok között, mik az érdekeik, vannak külföldi hadseregek az erdőben, amikor nőkkel találkoznak, beviszik őket az erdőbe, és szexuális rabszolgák lesznek. Három héttel ezelőtt több mint 80 nőt szabadítottak fel, akik férfi katonák szexuális rabszolgái voltak két éven keresztül. Meg kell előzni az eseményeket a nemi erőszakot. Ez a megelőzés nem elégséges. A gyerekekről beszéltem. Nem szabad abban kételkedni egy pillanatig se, hogyha egy gyerek látta az anyja halálát, megsemmisítését, akkor ő más anyját tiszteletben tartja. Kizár dolog. Elmagyaráztam, hogy a FAR katonái, akik nem erőszakot követnek el, gyerekek, gyerekként kerültek be a hadseregbe. A leszereléskor sem vették figyelembe ezt. A gyerek közben felnőtt lett, de lelkileg megsemmisült a háború alatt. Válaszolnék röviden arra, hogy min lehet segíteni, hogyan lehet segíteni. Minden megtörtént a pszichológiai téren. Itt a két bizottsághoz, szakbizottsághoz fordulok. Humanitárius téren nem minden történt meg. Elképzelhető, hogy egy nő haldoklik, komoly egészségi problémái vannak Ebbe sajnos be kell ruházni, csak így képzelhető el, hogy megmentsék. úgy gondoljuk, hogyha a nem erőszak elkövetése után 72 órával történik a beavatkozás, akkor az antiretrovirális kezelés sok mindent megoldhat, megelőzhet. A hiányosság ott van, hogy van humanitárius megközelítése a problémának, az EU ezt már jól műveli, de fejlesztésre is szükség van. Azt tapasztaljuk, hogyha veszünk egy nőt, akit megerőszakoltak, és hadd mondjam el, hölgyem és uraim, nagyon súlyos dologról beszélünk, önök is elgondolkodnak azon, hogy ez a személy hogyan fog tudni ebből kikecmeregni, kikerülni. Ezt a, ez a személy egyedül marad, a sorsára hagyják. Ez az igazi probléma. Megmentettük az életét, de továbbá, továbbra nem foglalkoztunk vele. Nem adtuk meg az értékét a közösségbe. Azután, amit megélt, kezelni kell. Az életét sikerült megmenteni, de csak ennyi. Az ország nem volt felkészülve arra, hogy elég pszichológus legyen az illető szem áldozatok kezelésére az Európai Bizottság fejlesztéssel foglalkozó része ezzel a problémával is kell foglalkozzék. Ezt szeretném aláhúzni, mert így lehetne teljes akciót megvalósítani az áldozatok javára. Rátérnék a koordinációra. Nagyon sok civil szervezet van az országban, ott van az ENSZ, egyházak, mások, de az a probléma, hogy nem sikerül koordinálni a munkát, az adatokat össze kéne gyűjteni, meg kéne tudni, ki mit csinál, ki mit kap. Amit kapnak, az eljut -e a címzetekhez. A monitoring elkerülhetetlen, csak így lehet felmérni a kongói helyzetet. Köszönöm szépen, hölgyem. Elnök, köszönöm szépen, átadom a szót Wallström asszonynak egy perc erejéig. Köszönöm szépen. Hogyan válik a háborúból az élet egy bevett ténye. Más háborúkban is ezzel nézünk szembe, ezzel a döbbenettel, hogy hogyan válik a háborúból az élet egyszerű ténye. Aztán a Jön Viminnel való együttműködés. Igen, együttműködik velük, hiszen ez az egyik azon 13 ENSZ entitásnak a része, amely az ENSZ szexuális erőszak elleni akciójának a részét képezi. Tehát koordináljuk a munkánkat velük, a Jön Viminnel is ez nagy érték számunkra. Líbia. Az ENSZ nem verifikált, nem erősített meg adatokat ez idáig erről az eseménysorról, de hogyha előfordulhat, hogyha arra várunk, hogy a tényeket verifikálják, akkor már túl késő lesz ahhoz, hogy valamit tegyünk éppen ezért. Valószínűleg az ENSZ um, különböző ügynökségeinek, meg az emberi jogi szervezeteknek a beszámolóit jobban, komolyabban kell vennünk, akik arról számolnak be, hogy a szexuális erőszakot használták. Az emberi jogi oldalon persze jelen vagyunk a konfliktusban, Líbiában, és igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy feltegyük a kérdéseket, és megakadályozzuk, mindent megtegyünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk e cselekményeket. Mint tudják, a Nemzetközi Büntetőbíróság a Kathafi és emberei elleni vád részévé is tette ezt a tényállást. Igen, egy év múlva formálisan értékelik az eseményeket, de jól tudom, már most zajlik a kapcsolat, már most is előbbre próbáljuk vinni ezt az ügyet, és azt hiszem, hogy független irodaként működik majd az én irodám a jövőben is, az ENSZ rendszerén belül persze, de közvetlenül a biztonsági tanács alá és a főtitkár alá rendelve. Ami pedig a konfliktusból származó nyersanyagokat illeti. Nagyon örülnék neki, hogyha az Európai Parlament ringbe szállna ez ügy, ezen ügy érdekében. Nagyon örülnék, ha az Európai Bizottság kezdeményezne egy ilyen jogszabályt, de bármelyik szint ragadja meg a kezdeményezést. Úgy gondolom, hogy célra vezető volna, hogyha az Európai Unió lekövetné az USA idevágó törvényét. A fő cél persze az, hogy az ilyesfajta nemzetközi bűncselekmények létrejöttét megakadályozzuk. És úgy hiszem, hogy a nemzetközi jogszabályokban és jogi keretekben, vagy az egyes országok büntető törvényeiben megvannak az eszközök. Nem a joggal van a probléma. A DRK-ban is nagyra vágyó jogszabályok érvényesek, de egyszerűen a kapacitás és a szándék, a hajlandóság nincs meg arra, hogy végrehajtsák ezeket a törvényeket és jogszabályokat. Itt van még mit tenni. A nemzetközi jog alapján a szexuális erőszak már ma is eh, genocidiumnak, tehát népírtásnak, eh, emberkínzásnak, eh, vagy háborús bűnnek is minősülhet, mondom már a mai meglévő nemzetközi jog alapján. Az ENSZ és az EU közötti együttműködés javítható, például azáltal, hogy mondjuk egy fókuszpontot, fókuszpontot tűzünk ki magunk elé, biztosítandó, hogy koordináljuk a munkánkat, és önök is biztosítják, hogy minden szakpolitikai lépésükben integrálják, lépésükbe integrálják ezt a megközelítést, és mindig éles látok vagyunk, hogyha ez a probléma felmerül, hiszen ez egy specifikus probléma, és így talán hatékonyabbak lehetünk a jövőben, és ne felejtsék el, megváltoztak a háborúk, a konfliktusok, a nők kikerültek a frontra, illetve a front utolérte a nőket. Ezért tehát bármilyen a jelenlegi konfliktusokról való gondolkodásnak részét kell, hogy képezze az a kérdés, hogy a nők hogyan válnak áldozataivá ezen új hadviselési formának. Aki pedig meg szeretné nézni filmet, az legalább annyira szól Mukvége doktorról, mint rólam. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Az ülés kicsi mozgalmas volt, de minőségi hála a meghívottaknak. Mukwege doktor úr biztos lehet abban, hogy mozgósított bennünket. Köszönöm szépen, amit tesz a nőkért. La séance reprend à 15 h 15 órakor folytatjuk az ülést. La séance reprend à 15 h dans la même salle.